Uh, mindenkit szeretettel üdvözlök. Azt hiszem, hogy talán megvan a szavazók képes többség. A jelentéstevőnk is itt van. Az árnyékjelentéstevő jelentéstevő is, uh, Sádemóza asszony, én is uh, helyettesítek egy árnyékjelentéstevőt, jelentéstevőt, Schwab úr pedig megfigyelőként van jelen. Üdvözlök mindenkit a második munkanapunkon, és a nyilvánosságot is üdvözlöm. A lelkesebbek korán felserkentek, hogy a közös harmonizációs csomagról váltsunk néhány szót, és Jacques mcmillan aki a leglelkesebb, szintén üdvözlöm, évek óta szárnyai alá vette már ezt a témakört illetve a bizottság más munkatársait is üdvözlöm. Tehát a tanács képviselőit is üdvözlöm. Szuzana Rojtova az egész csomag felelőse és jelentéstevője, ez a harmonizációs csomag, úgyhogy megadom a szót, hogy ismertesse az elképzeléseit. Szuzana, Uh, thank you very much. Uh, köszönöm szépen. Köszönöm az együttműködést, és ha megengedi, akkor én csehül folytatom. Szeretném most a kilenc irányelvből álló csomagot, az úgynevezett uh, átdolgozási csomagot ismertetni. Négy évre nyúlik vissza a csomag története. 2008-ban fogadtunk el egy döntést arra vonatkozóan, hogy korszerűsítsük a jogszabályokat ezen termékek piacán. Az import elsősorban Kínából nagymértékben megugrott, és arra törekszünk, hogy a szabályokat egyszerűsítsük a vállalatok számára, és lehetővé tegyük a tagállamok számára, hogy könnyebben tudják ellenőrizni, felügyelni a piacot. Széleskörű tárgyalásokat folytattunk, a teljes terméklánc egyre szigorúbbá vált, és a hagyott változások pozitívan érintették a fogyasztókat is, nagyobb biztonságot élveznek, biztosak lehetnek abban, hogy biztonságos és jó minőségi termékeket vásárolhatnak. Az Európai Unió most kilenc irányelvből csomagról tárgyal. Ez a 768-2008-as határozat értelmében kilenc terméket foglal magába. Itt új jogszabályról épp úgy szó van, mint régi jogszabályok korszerűsítéséről. Itt a csomagból kivettük azokat a termékeket, amit a közel jövőben nem kívánunk harmonizálni. A bizottság úgy döntött, hogy a különböző területeket összevonja, hogy az áru csomagot megfelelően tudjuk végrehajtani. Szeretném hangsúlyozni, hogy a bizottság élvezi a támogatásomat abban az erőfeszítésében, hogy ezeket a jogszabályokat korszerűsítse, és az Európai Parlament az átdolgozás keretein túl nem kíván észrevételeket tenni, ha csak nem tűnik indokoltnak. Összességében kielégítőnek tartjuk ezt a csomagot, és a kilenc irányelv jól működik a gyakorlatban. és a 768-as határozat átvitele a csomagba szintén kielégítő. Én tud, értem, hogy a bizottság miért nem akar vissza térni olyan vitákra, amiről már döntöttünk. Konzultáltam a tagállamokkal, az európai szervezetekkel, és pusztán technikai jellegű vagy horizontális jellegű észrevételeket tettek, horizontális kérdéseket nem nyitottak meg. Fogyasztói szervezetekkel is tárgyaltam, a BUC-vel és az EMCA-val, és szeretném megköszönni a bizottság képviselőinek, eh, hogy kiválóan együttműködött az irodámmal a részletkérdésekben. Úgy értesültem, hogy a tanácsban az irányelv tartalmára vonatkozó technikai vitára még június előtt sor kerül, és a tanács úgy döntött, hogy öt fejezetből álló csomagként fogja tárgyalni a kérdést. Az egyes melléklet a 768-as határozatra vonatkozik, a kettes melléklet modulokból áll, technikai jellegű, és ezt egy munkacsoport fogja kezelni. Habár ez a munkacsoport még nem kezdte meg a munkáját. Három-négy ülésre került sor a lengyel és a dán elnökség alatt a tanácsban. Az ECOSOC is jelentést készít, amit március 28-29-én fogadnak el. Ezért úgy döntöttem, hogy a jelentésem is egy kicsikét tolódna, és az IMCO ban nem április 25-én, hanem május 8-án tárgyalnánk meg. És most néhány konkrét kérdésben várnám a bizottság válaszait. Néhány kérdést az érintett felek is felvetettek. Erre már a, magyar, a bizottságtól magyarázatot kaptunk, és az árnyék jelentéstevők is megismerték ezeket a magyarázatokat. Ezen kívül külső szervezetek is bizonyos fenntartásokkal éltek, eh, amit nem teljesen osztok a nyilvános vitában. Először is engedje meg, hogy néhány eh, aggodalmat eh, közvetítsem a nemzetközi szervezeteknek, Sok kolléga kérdezte, hogy az elektromágneses interferencia ról bővebb tájékoztatást kapjanak. És szeretném megkérdezni a bizottságtól, hogy mi a tényleges helyzet. Ugyanis a rádió amatőrök mentesítése, kivétele szerepel az irányelvben, de nem a jelenlegi változatban, hanem valahol másút. Ezen kívül létezik egy kötelezettség, egy egységes megfelelési nyilatkozatra vonatkozóan. Most nem tudom, hogy ez az összes irányelvre vonatkozik, vagy csak külön-külön egyik másikra. Itt felmerülnek olyan részletkérdések, mint például a nyomtatás költsége, a részletek aktualizálása, a felügyeleti szervek kompetenciája a tagállamokban. A harmadik fontos kérdés az új szabályok alkalmazása olyan termékekre vonatkozóan, amelyek már a piaci forgalomban vannak, illetve már amelyeket a fogyasztók használnak. Negyedik, az alacsony feszültségű irányelv követelményeire vonatkozó kérdés több érdekelt fél azt állítja, hogy az ezzel kapcsolatos nyomtatási költségek és környezeti hatások igen komolyak. A Samco az utolsó pillanatban nyomta át ezeket a követelményeket. A kérdés az, hogy mennyire lesz ez hasznos vagy használható a gyakorlatban. Az ötödik pont egy olyan követelményre vonatkozik, ami azt írja elő, hogy a terméken teljes körűen meg kell jeleníteni a gyártót, Itt felmerül a kérdés, hogy nem a termékhez mellékel dokumentációban kellene -e ezeket a részleteket megadni, ha nem tüntethető fel a terméken. Felmerül egy további kérdés, hogy a gyártó honlapján legyen hozzáférhető ez az információ. Még egy nagyon fontos kérdés van, azon korszerű szabályokkal kapcsolatosan, amelyek az alacsony feszültségű termékekről szóló irányelv biztonsági előírásaival kapcsolatos. Ezt még a 70-es években fogadták el, azóta sok minden fejlődött, és pontosabb definíció is létezik a termékbiztonságra. Nem értem, hogy miért kell szigorúbb követelményeket alkalmazni bútorokra, mint például a vasalókra. Számos ezzel az irányelvvel kapcsolatos szabvány is szabályozza a biztonságot, és a kérdésem az, hogy ezek a követelmények, előírások miért nem szerepelnek közvetlenül az irányelvben. További probléma amit a tanács megállapított. A lift szerelő szervezetekre, társaságokra vonatkozik, ugyanolyan felelősség terheli őket, mint a gyártókat. Arról is értesültem, hogy vannak bizonyos aggályok azzal kapcsolatosan, hogy nem teljesen egyértelmű a szabványok harmonizációja, a speciális eh, igényű fogyasztók eh, esetében, eh, akik számára nehézséget okoz a liftbe beszállni. Tehát ez, ezt hiányolják az irányelv szövegéből. A 768-as határozatban, a 2008-768-as határozatban és a mérőműszerekről szóló irányelvben van egy követelmény a, az üzemeltetőkre nézve, hogy tíz évig tájékoztatni kötelesek a vásárlókat, és ez egy nagyon komoly adminisztratív teher. És az irányelv nem definiálja megfelelően az ezzel kapcsolatos fogalmakat a 28-as cikk rendelkezése túl lép a határozat körén, amikor az értesítő, az értesítést adó szervezet kötelezettségeiről van szó. Az automata mér, mérő műszerek esetében azt szeretném tudni, hogy a minták tesztelését miért nem tartalmazza következetesen a szöveg. És jó lenne magyarázatot kapni arra is, hogy a mérőműszerek, a speciális célú mérőműszerek és az általános célú mérőműszerek miért különül el az irányelvben, másút ez a különbségtétel nem létezik. Ezen kívül számos olyan szabály szerepel az irányelvben, amelyek a nemzeti szintű szankciókra vonatkoznak. Tehát felmerül a kérdés, hogy ezek a szabályok a jövőre nézve nem okoznak-e problémát. A 11-es pont a tanács egy problémát tárt fel, ami a termékekkel kapcsolatos kockázatokra vonatkozik. Az irányelv követelményeit át kell dolgozni, és ez nagyon komoly költségeket jelent a felügyeleti szervek számára, különösen, hogyha a kockázat a terméknek csak egy részére vonatkozik. A kérdés, hogy ez a feltétel nem kapcsolódik-e csak a, nem, nem kellene, hogy a, csak a releváns követelményekre vonatkozzon. A következő pontban apróbb észrevételek érkeztek, így például specifikusabb definíciót kéne adni a nyilatkozatokkal kapcsolatosan. Terminológiai pontatlanságok is vannak a definíciókban, a termék jelöléssel kapcsolatosan, azzal kapcsolatosan, hogy milyen adatoknak kell szerepelniük a terméken, a CE jelölés alatt kell, és a jel alatt kell meg, ö, feltüntetni ezeket az adatokat. ötödik F pont. A biztonsági követelmények általánosan érvényesülnek, végezetül pedig én továbbra is szeretnék szorosan együttműködni az árnyék jelentéstevőkkel, és legkésőbb áprilisban szeretnék találkozni velük, illetve nyitott vagyok minden további megjegyzésre, javaslatra, ami segít az irányelvek pontosításában. Az itt megemlített mind a 12 pontot át fogom adni a bizottságnak, hiszen belátom, hogy itt az összes részletkérdésről elég nehéz lenne tárgyalni. És most néhány konkrét szempont az eljárással kapcsolatosan. A tanács a parlamentnek anyagot fog átadni az átdolgozás keretében azokra a részekre vonatkozóan, amelyeket kiemeltünk a szövegben, és amiknek nem felel meg Ha komoly változásokra kerül sor, akkor a bizottság visszavonhatja a javaslatot. A 768-as határozat alkalmazásával kapcsolatosan néhány apróbb eltérés van, illetve további változás. A parlament szerepe minimális. Tehát felmerül a kérdés, hogy ezt elfogadjuk-e, hogy ilyen mértékben csökkenjen a szerepünk. Indokolt esetben bizonyos dolgokon változtatni kell. Köszönöm szépen, és akkor most megadom illetve visszaadom a szót az elnökönök. Köszönöm szépen, Susanna. Köszönöm szépen, Susanna, hogy ilyen nagyon nehéz és komplex munkát végeztél, és ilyen alaposan dolgoztál. Nagyon jó lenne, hogyha az árnyékjelentéstevőknek is kiosztanád ezeket a pontokba szedett megjegyzéseidet, és a bizottságnak is meg fogjuk kérni, hogy előzetes reakcióját adja elő itt, és hát majd az időtervel is foglalkozni fogunk, hiszen elmondtad, hogy talán időszűkében leszünk. Most az árnyékjelentős tevőknek fogom átadni a szót. Sáldemóza asszony itt van, Rüle asszony is itt van Ashley Fox-tól kaptam én is egy feljegyzést, amit majd fel, elolda, előadok, és Svábor is itt van. Sárdemolza asszonynak adom meg először a szót. Köszönöm, elnök úr, köszönöm Rojtova asszonynak ezt a prezentációt. Nagyon nagy csomagról van szó. Fontosnak tartom, hogy komolyan vegyük az ezzel folytatott munkát, hiszen az új, az egész új jogszabályi keret nagyon fontos annak biztosítása érdekében, hogy a belső piac termékei biztonságosak legyenek, és meglegyen a megfelelően működő piacfelügyelet is. Véleményem szerint össze kell tartanunk ezt a kilenc irányelvet, és a határozat tartalmát át kell venni minden irányelvbe változtatás nélkül rendkívül fontos az, hogy a, kötele, a gazdasági szereplőkre vonatkozó kötelezettségek ne legyenek kevesebbek, mint a 768-as határozatban megállapítottak, tehát meg kell próbálni egyszerűen azokat lemásolni az irányelvekbe. Azért fontos ez, mert koherens rendszert kell megalkotnunk, és biztosítanunk kell, hogy minden gazdasági szereplőre vonatkozóan ugyanazok a kötelezettségek érvényesek. E, ez a piac felügyelet működését is megkönnyíti és hatékonyabbá teszi. Köszönöm azt a sok aspektust, amit felsorolt a különböző irányelvekkel kapcsolatban. Esetleg néhány irányelvben tehetnénk kisebb változtatásokat, ágazatspecifikusabb specifikusabb rendelkezésekben, de a szocialisták érdekében az áll, hogy a magukban a kötelezettségekben ne tegyünk változtatást, és a nyomon követhetőség, a piaci felügyelet ügye ugyanígy maradjon. Tehát az a lényeg, hogy a 768-as nagyjából változtatás nélkül minden irányelve meg, megjelenjen. Aztán a részletekről persze vitázhatunk az Európai Parlament szerepét is felvetette mindebben, hiszen nagyon kicsi a mi szerepünk. Hasznos lenne esetleg erről is vitát nyitni, de nem hiszem, hogy a jelenleg érdemes lenne emiatt megváltoztatni a munkamenetünket. Tehát mindenképpen ragaszkodjunk ehhez a bizonyos csomaghoz, és akkor esetleg a koordinátorok ülésén lehetne egy általánosabb eszmecserét folytatni arról, hogy az ilyen fajta feladatokat hogy kezeljük, hiszen lehet, hogy nem csak ebbe, ennek a csomagnak a tekintetében merül ez föl, hanem majd más, máskor is. Minden esetre jó és gyors megoldást szeretnék, és egy olyan ülést is szeretnék majd tartani, amelynek során a technikai részleteket is megtárgyalhatjuk tudjuk. Lehet, hogy a, a többieknek nehéz lenne a technikai részleteket is követni. Úgyhogy ezt esetleg egy más ülésen kellene meg, megtárgyalnunk. Legyen gyors az eljárás, tartsuk össze a kilenc irányelvet, és ragaszkodjunk ahhoz, hogy a határozatot többé-kevésbé átmásoljuk minden irányelvbe. Ugyanis amikor a termékekről szóló csomagot 2007-ben, 2008-ban megvitattuk, akkor nagyon jó munkát végeztünk, nagyon sokat vitáztunk arról, hogy a gazdasági szereplőkre milyen kötelezettségek vonatkozzanak. Tehát az IMCO már nagyon-nagyon sokat dolgozott ezen a kérdésen. Ezért úgy gondolom, hogy demokratikus szempontból is nagyon jó, hogyha egyszerűen csak átmásoljuk az új irányelvekben a határozatok rendelkezéseit. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Egyetértek azzal, amit mondtál, majd én még kommentálok később, de azt hiszem, hogy a, a a bizottság tulajdonképpen az egész termékekről szóló csomag őrzője, és nagyon fontos, hogy ezeket, a, ezeket az eredményeket megőrizzük és továbbvigyük, és esetleg majd később fogjuk a részleteket megbeszélni, de most tényleg legyen először Rojtova asszony csomag. Rüle asszony, köszönöm, én is úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a megfogalmazást úgy fejlesztettük ki, hogy minden irányelvre vonatkozzon, ezért nem, nem, nem szabad zavart keltenünk, azért nagyon fontos, hogy minden irányelven meg legyen a, a termékekre vonatkozó csomagnyelve, és ezt megtartsuk minden irányelben. A parlament szerepe valóban korlátozott, de Sáldemozza asszonynak igaza van abban, hogy most a termékek, termékcsomag végrehajtásáról kell gondoskodnunk. Időnként előfordul, hogy a parlamentnek kicsi a szerepe, de akkor meg kell de amikor már megbeszéltük, hogy a termékcsomag hogy működjön, akkor az a fontos, hogy ezzel kapcsolatban a 9 irányelven kapcsolatban esetben is megvalósítsuk ezeket a ezeket az elveket, és persze a felmerülő kérdéseket meg kell majd, vá, meg kell majd válaszolni, de az biztos, hogy a, az alaptól nem térhetünk el, a definíciókat meg kell tartanunk. Elnök, Ashley Fox nevében is szeretnék beszélni, aki egy aki nagyon szorosan nyomon követte ezt a csomagot Saldemóze asszony nagyon hasznos felszólalását követően én is elmondanám, nagyon határozott követelményeket határoztam meg minden résztvevő, minden, minden érdekelt felé, egy közös kötelezettség csomagot, és a piacfelügyeleti szervekre vonatkozóak is nagyon határozott kötelezettségek vannak. A piaci felügyeletet ugyanis nagyon konzisztensen és nagyon magas szinten kell gyakorolni. Ez mind a javaslat mögött áll, és van egy hatástanulmány is, amely szintén alátámasztja, hogy itt az administratív eljárásokról van szó, és ezeket figyelembe kell tartani. A parlamentnek nagyon fontos szerepe van abban, hogy ezt a keretet meghatározza, és hogy a szélesebb biztonsági kérdéseket kezelje. És ez a termékbiztonságokkal kapcsolatos rendelkezésekben is felmerül ezért nagyon fontos, hogy ezeket érvényesítsük. Rojtov asszony egy sor részletet megemlített, például a, az alacsony feszültségű irányelvet, ezeket nem fogom megismételni, illetve a jelzéssel kapcsolatban mi az, mire van szüksége ahhoz, hogy a célunkat elérjük, hogy elérjük, hogy a termékek biztonsága érvényesüljön. Aztán a mege megfelelőségi nyilatkozattal kapcsolatban az a kérdés, hogy egyszerűen köz, kötelezővé kell tenni, hogy egységes megfelelési nyilatkozat legyen minden, term, minden termelőre, gyártóra vonatkozólag. A termelők, gyártók kell, hogy eldöntsék, hogy ezt hogy rendezik el. Biztos, hogy van rá megfelelő választék, szerintem ezt nem kell nekünk előírni, ezt majd ők E, ezt majd ők elintézik maguk között. Minden esetre Fox úr megjegyzéseit is továbbadom, és ő is örömmel várja az önöket folytatott e, együttműködést. Schwab úr, aztán majd Macmillan úr is kap szót. Köszönöm szépen. Elnök, ugyan át változott e, árnyék jelentéstevővé. Elsőként akar szólni, vagy? Tehát akkor először az árnyék jelentéstevő kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Manders úrtól kaptam egy kis papírt, és erről olvasom fel, hogy mit szeretne ő mondani ennek a e, tíz harmonizációs e, irányelvnek az összefogása nagyon jó ötlet szerinte is, hiszen nagyon sokat dolgoztunk ezen a témán. Egyetért Manders úr a bizot, abban, hogy a bizottság nagyon e, jó javaslatot adott, hiszen ez támogatja a belső piac működését, a fogyasztók, a és a gyártók szempontjából is. Optimalizálni akarták, akarta a bizottság a munkát, és át akarták dolgozni az irányelveket. Nagyon jó, ez támogatja a termékek szabad mozgását a belső piacon. Ez az Európai Unió fejlődésének kulcsa. A gazdasági szereplők feladata bonyolultabb lesz, stb. stb. Még Sademoze asszonynak el akarom mondani, hogy valóban a piacfelügyelet a célunk, ezért kell, e, kellenek az ilyen szabályozó, szabályozások, mert hogyha ezek nincsenek meg, akkor nem működik a piaci felügyelet. Ezért nagyon fontos, hogy meglegyenek ezek az irányelvek, többet nem is fogok mondani, és átadom Schwab úrnak a szót, hogy 10 percet használhasson a saját megjegyzéseire. Elnök, hát valóban ő az árnyék, ön az árnyékok árnyék. A Schwab úr öné a szó. Thank you so much, Chairman, but as I got now 10 minutes from Mr. Kreutzmann, I will make use of this. Mivel 10 percet ajándékozott nekem Kreutzmann úr, ezt felhasználom. Tisztelt elnök úr, először is köszönöm a jelentéstevő asszonynak ezt a kiváló bemutatását a kiinduló helyzetnek nagyon jó keretet teremtettünk Európai Parlamentként az árucsomaggal kapcsolatos döntéssel. Stubb úr, akkori kollégánk ebben is együttműködött, és ehhez kell stratégiailag is ragaszkodnunk. Két kevésbé fontos dologra szorítanám a megjegyzéseimet. Az első, az elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó 2011-035-ös irányelvről szól. Itt egy új definícióra került sor, tehát a régi definícióra szerintem esetleg visszautalhatnánk, nem tudom, hogy a bizottság ezzel kapcsolatosan lát-e valamilyen tartalmi problémát. Macmillan kolléga esetleg tisztázhatja ezt. A második megjegyzésem a következő. Az alacsony feszültségű irányelv az az egyetlen egy terület, amiről Sárdemóze és Rüle asszonyok is szóltak, a csomag egységét kell szem előtt tartani, és pusztán az alacsony feszültségű irányelvnél írjuk elő, hogy a megfelelési nyilatkozathoz csatoljon a gyártó egy fotót, egy fényképet is, ami sokak szerint a gyakorlatban kivitelezhetetlen. Tehát ezeket szerettem volna csak felvetni. Mrs. Reutever did raise that earlier on. asszony mondta is, hogy mindenki már szerepel ezen a fényképen. Nos, Jack, Mac Jack McMillan és a tanács munkacsoportjának a vezetőjét sem tudtam itt még személyesen üdvözölni, és örömmel hallunk majd tőle is, de először Zsákot kérjük meg, hogy mondja meg a vélemény, mondja el a véleményt arról, amit eddig hallott. Köszönöm szépen, elnök úr! Mindenkinek köszönöm a közreműködést, és Rojtova asszonynak különösen, hogy ezekkel a kérdésekkel foglalkozott én nem tudtam elég gyorsan leírni itt a klaviatúrán, nem tudott elég gyorsan mozogni az ujjam, hogy minden megjegyzést leírjak, és ezen kívül nem lenne időm arra, hogy megválaszoljak mindent. Mindenesetre köszönöm a megjegyzéseket, és a bizonyos kérdésekre már Rojtova asszony is rámutatott, hiszen a tanácsban is vitattuk ezeket a kérdéseket, és meghallgattuk a különböző érdekelt feleket. Nagyon örülünk annak, hogy a parlament támogatja ezt a csomagot, és az átírási, átdolgozási folyamatot. Az Európai Parlament szerepe tulajdonképpen csak egy folytatását jelenti a, az árucsomagnak, hiszen ez a végrehajtási rész. De hogyha ezt jól csinálták volna, akkor nem lenne itt most annyi feladatunk. Hát 2008-ban már megmondták, hogy mit tegyünk. Remélhetőleg épp ezért, hogyha jó munkát végeznek, nem lesz túl sok feladatuk. Több kérdés felmerült, némelyik részletesebben foglalkozott a kérdésemre, például a megfelelőségi egységes nyilatkozattal kapcsolatban ne felejtsük el, hogy 2008-ban azért javasoltuk ezt, mert úgy gondoltuk, hogy amikor az gyártó több irányelvet kell, hogy felhasználjon, akkor könnyebb lenne neki, hogyha egy ilyen egységes megfelelőségi nyilatkozat lenne, de ennél még fontosabb, hogy a piacfelügyeleti hatóság számára fontos ugyanez, mert hogyha a termék 7 vagy, 6 vagy 7 irányelv alá terközi, tartozik, akkor a piacfelügyeleti hatóságnak 6-7 ilyen megfelelőségi nyilatkozatot kellene kérni, különben hogyan látnák, hogy teljesen átlátja a gyártó az egész követelményrendszert, de ezt csak úgy látják, hogyha ebből egy, egy egységes nyilatkozat van. És akkor láthatják, hogy van-e benne olyan elem, amelyik hiányzik. Tehát én úgy látom, hogy ez ezek az érvek alátámasztják ezt az egységes megfelelőségi nyilatkozatot. Lehet, hogy majd okoz a gyakorlatban problémákat, de hát azért ez a, az értelme ennek az egységes megfelelőségi nyilatkozatnak. Nos, a fekete-fehér fényképek kiszínesedésével kapcsolatban e, tulajdonképpen egyet értek ezzel a kéréssel. Valószínűleg drágább manapság e, fekete-fehér képet készíteni, mert minden színes manapság. Vannak olyan termékek, ahol bizony jelent különbséget, hogy színes vagy fekete-fehér a fénykép, mert jobban látjuk a terméket színes képen, mint fekete-fehéren. De hát ha, ha ez lenne az egyetlen dolog, amiért veszekednünk kell, akkor azt hiszem, hogy nincs gondunk. A gyártó azonosításának a problémája mindig azt a, a hierarchia kérdését veti fel. Tehát, hogyha nem tudjuk azonosítani a terméket, akkor milyen hierarchiát kell követni, tehát, hogy a terméken nem látszik, akkor a dokumentáció, stb. stb. Ebbe tartozik ez is bele. Nos, a website cím, tehát az internetes oldal címének a kérdése gyakran felmerül. Én el tudom fogadni, eh, hogy eh, ez a cím legyen, hogyha tudják garantálni, hogy ez egy helyes cím. De tehát, hogy ne, eh, ne egy hamis internetes oldalra irányítson el, hogyha beírom. Tehát ez itt az első követelmény. A liftek kérdése fontos. Ezzel kapcsolatban azt arra a következtetésre jutottunk, hogy a le, hogy az aknán, a lift aknán kívül szerelik, tehát gyártják le a liftet, és aztán ott az épületben, de még mindig a liftaknán kívül szedik, szerelik össze. Hogyha biztonságos liftet akarunk, akkor a legfontosabb fázisa a beszerelés. Ezért próbáltuk azonosítani a beszerelőt, mert ő épp annyira fontos, mint a liftnek a gyártója. Hogyha a gyártó ö, jó munkát végzett, akkor az rendben van. De hogyha ö, a beszerelő nem jó munkát végez, akkor bizony az nem jó. Tehát épp ezért ugyanolyan kötelezettségei kell, hogy legyen a beszerelőnek, mint a gyártónak. A KKV-k számára ez úgysem probléma, mert a KKV-k úgysem tervezik vagy gyártják a lifteket, csak összeszerelik őket. Tehát nem a vállalkozás mérete számít, hanem az, hogy ki követi el a végső hibát, ami aztán az egész ügyet megtorpedozza. Azt hiszem, hogy a többi kérdéssel, amik részletesebbek, az az, hogy listáján kell végigmenni. Ezek voltak a fő megjegyzéseim ma délelőtt. Elnök, köszönöm szépen! hogy eljött. Bocsánat, még egy zsák. Tudtam, hogy volt még egy kérdés. Ez pedig a piacfelügyeleti folyamat, amikor a cikkben az áll, hogy a piacfelügyeleti hatóságnak meg kell vizsgálnia a termékkel kapcsolatos minden veszélyt. a 768-ban való megfogalmazás, a rendelet és a határozat közötti különbséget tükrözi. Szerintünk ez azt jelenti, hogy a piacfelügyeleti hatóság amikor kétségei vannak egy termék, termékkel kapcsolatban, mielőtt visszakérleni a gyártónak, hogy javítsa ki a hibát, meg kell, hogy győződjön arról, hogy ugyanezzel a problémával kapcsolatban nincsenek, nem merülnek fel más kétségeik. Azért, hogy a gyártónak ne kelljen több korrekciós eljárást elvégeznie, hanem egyszerre elvégezhete. Tehát a megfogalmazásnak ez az értelme az, hogy ugye a rendelet meghatározott volt, azt jelenteni, hogy valami mást mondanak, de ne felejtsük el, hogy itt arról van szó, hogy a piacfelügyeleti hatóság ellenőriz egy terméket, és aztán a gyártónak egyetlen utasításban mondják meg, hogy mit kell kiavítani. Elnök, köszönöm szépen, ahogy Rojtova asszony is mondta, nagyon sok részletes munkára van még szükség. Kérem Lábújhegyen jöjjenek be, hogy befejezhessük az előző pontot. Tehát, mint Szuzana Rajtova is mondta, össze kell ülni az árnyékjelentéstevőkkel, hogy a részletesebb kérdéseket megbeszéljék. David hogy akart valamit mondani? Jó, ha nem, akkor legközelebb szívesen látjuk. Köszönjük szépen! Az ütemtervel kapcsolatban Szuzanna, nézzük csak, hogy jól látom-e itt? Mert ön, mint mondta, változtatásokat javasolt, de a végső szavazás, az áraszavazást illetően nem. Tehát április 11-én jön a jelentés a fordítással együtt. Május 8-án beszélünk róla, május 16-án lesz a módosítások tárgyalása, június 20-án is, és 22-én szavazunk róla. Remélem, hogy ez a tanács ütemtervével egybeesik, de ezt majd megbeszéljük még a tanácssal is, hiszen a tanács és mi is megállapodásra kell hegy jutnunk, mert én nem nagyon látok nagy nézetkülönbséget. Rendben van így? Nos, akkor jön a szavazás. Nem kettő, igazából három. Mert a tegnapi a két vagy három kerekű járművek, valamint a négy kerekű motorkerékpárok típusjóváhagyásával és piacfegyelettel kapcsolatban volt egy jelentést tevő ülés, és azt kérték, hogy talán arról szavazunk, de Van de Kamp úr megkapja a szót, hogy erről szóljon. Elnök úr, Tegnap a bizottság során megtartottuk az első eszmecserét a hatástanulmányal kapcsolatban, és úgy látjuk, hogy ez elegendő ahhoz, hogy elkezdjük a nem hivatalos háromoldalú párbeszédet. Tehát ez lesz a következő feladat a bizottságban. Az árnyék jelentés tevőkkel sikeres munkát szeretnénk végezni, és ugyanazt az ütemezést betartani, mint az előző rendelettel. Tehát az időt és az eljárást illetően ugyanazt szeretnénk megtartani. Elnök, köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy erről szavazhatunk, tehát akik mandátumot akarnak a bizottságnak erre adni, tegyék fel kezüket, ellene jó, akkor ezt elfogadtuk. Jó, több mint 19 szavazatra van szükség, ez 21 volt, tehát elég, megkapták a mandatumot, és akkor meglátjuk, hogy hogyan folytatják. Akkor folytassuk a Kreitzmann féle jelentéssel, mégpedig a szellemi tulajdoni jogok vámhatósági érvényesítésével először is megadnám a jelentéstevőnek a szót, ha kíván szólni a módosítások hátteréről, hol voltak esetleg problémák, nehézségek, együttműködés más szakbizottságokkal. Ugyanis más szakbizottságok módosítóit nekünk is el kell fogadni jelentéstevő. Köszönöm minden árnyék jelentéstevőnek az együttműködését, nagyon konstruktív, konstruktív vitákat folytatunk két fordulóban, és ugyan nem várható, hogy döntő többség alakul ki a kompromisszumos módosító kapcsán, de remélem, hogy jelentős támogatást fogunk élvezni, és rögtön meg is kezdhetjük a szavazást, elnök. Szükség esetén eh, használjuk majd az elektronikus eh, kártyákat. Kérem Schwab urat és Gepard asszonyt, hogy mikor kívánják használni az elektronikus rendszert. Eh, egyébként a szavazólistán pontosan szerepel minden. A 110-es mellett ellene elutasítva. 15-ös Kreuzmann féle mellette ellene elutasítva. 113-as mellett ellene elutasítottuk, 112-es megnyitom a szavazást, Lezárom a szavazást, egyértelműen elutasítottuk. Az INTA 8-as módosítóját elfogadottnak tekintjük az 50-es szabály értelmében tehát az 111-től 118-ig okafogyottá válnak a módosítók, a 119-es következik, e- e- Engström féle módosító mellette, ellene elutasítva. 120-as mellett, ellene tartózkodás elutasítva. 121-es mellett, ellene elfogadtuk egyértelműen, 122-es mellett ellene elutasítva, 123-as, 24-es együtt, megnyitom a szavazást, és a Juri 10-es is még ide tartozik. Lezárom a szavazást, e- egyértelműen elutasítva, 125-öst visszavonták, a Juri 11-es elfogadottnak tekinthető az 50-es szabály szerint, a 131, 127-es, 130, 132-es okafogyottá válik, 126-os, 129-es, 128 és a 133-as visszavonták, 135-ös szintén okafogyottá válik, sőt, ugrunk a 141-esre, Engström féle módosítás. 141-es szavazását megnyitom. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Következik a 140-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 139-es és a júli 12-es okafogyottá válik, 144-es McLarkin féle módosító mellett, ellene, elutasítva. 142-es Salvini mellette, illetve itt elektronikusan kéne szavaznunk, tehát megnyitom a 142-es szavazását. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 143-as mellett, ellene, elfogadva. Az INTA 9-es megfelel a 143-asnak, tehát a Nemzetközi Kereskedelem ügyi szakbizottság 9-es módosítójának szavazását megnyitom. Lezárom. Egyértelműen elutasítottuk. A 145-ös nem teljesen világos. Tehát a 145-ösről nem szavazunk. A 146-os következik mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 147-es hetféle módosító, mellett ellene elfogadtuk, 149-es, 150-es azonos módosítók, megnyitom a szavazást. Lezárom. Ez elbukott. 19-19 arányban, úgyhogy ha valaki nem szavazott, az megbánhatja. Kérem, hogy gyorsabban kezeljék a szavazógépeket, mert lemaradnak. A 151-es Weisgerber féle módosító szavazását megnyitom elektronikusan, lezárom, elutasítva. 16-os Kreutzmann féle módosító mellett ellene elfogadtuk, 17-es mellett ellene szintén elfogadtuk, egyes kompromisszumos mellett ellene elfogadtuk, Következik a 153-as, mellett ellene elfogadtuk. 154-es, ezt már gyakorlatilag egy másik keretében megszavaztuk, a 155-öst visszavonták, 156-os következik hetféle módosító mellett, illetve megnyitom a szavazást a 156-osról. Lezárom. Elutasítva. 161-es mellett ellene elfogadva. 162-es mellett ellene elfogadva. 163-asról nem szavazunk. 160 19-es mellett ellene elfogadva, 165-166 mellett ellene elfogadva, Inta 10-es mellett ellene elfogadva, 20-as Kreuzmann-féle módosító mellett ellene elfogadva, INTA 11-es, ennek megfelel. Megnyitom a szavazást az INTA 11-esről. Lezárom. Elfogadtuk. 21-es Kreuzmann-féle módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Egy szóbeli módosító következik a 167-eshez, ez szerepel a szavazó listán. Gondolom ezt elfogadják, tehát ki támogatja a szóbeli módosítót mellette ellene egyetemen elfogadtuk. 167-es okafogyottá válik, 169-es mellett. Itt elektronikusan kell szavaznunk. Megnyitom a 169-es szavazását. Lezárom, elfogadtuk. 168-as okafogyottá válik, 170-es mellett, ellene, elutasítva. Júri 13-as mellett ellene elutasítva, Júri 14-es mellett ellene elutasítva, 171-es, 172-es, 171-esről megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadva. 172-es, McClarkin féle módosító mellett ellene elfogadtuk. 173-as és az INTA 12-es, megnyitom a szavazását, ennek a kettő módosítónak. Lezárom a szavazást, elutasítva. 174-es, 175-ös Engströmféle módosító mellett ellene elutasítva. 176-os, megnyitom a szavazást. Lezárom, elutasítva. 177-es Engström féle módosító mellette ellene elfogadtuk, 179-es Salvini féle mellett ellene elfogadva, 179-es Salvini féle mellett ellene elutasítva, 22-es Kreuzmann féle módosító mellett ellene elfogadtuk. 180-as mellett itt elektronikusan kell szavaznunk, megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadva. 182-es, megnyitom a szavazást. Lezárom, szintén elfogadtuk. 23-as mellett ellene elfogadva, 183-as okafogyottá válik, a júri 15-ös ennek megfelel, illetve erről szavazunk, mellette ellene elfogadva. Kettes kompromisszumos mellett ellene elfogadva. Akkor most a hármas kompromisszumos módosító következik mellette, ellene elfogadva. A 181-es követ 191-es következik mellette. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 192-es mellett ellene elfogadtuk, a 25-ös okafogyottá válik, 26-os mellett ellen elfogadtuk, 17-es Juri mell elfogadtuk, a 17-es cikk következik 194-es mellett, illetve elektronikusan szavazunk, és megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 21-15 arányban. A 18-as Juri kompatibilis ezzel mellette ellene elfogadtuk. 27-es 195-ös, 196-os és 19-es ezekről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Akkor a 197-es, 98 es okafogyatválik 199-es mellett ellene elfogadtuk. 200-as, megnyitom a 200-as szavazását. Lezárom a szavazást, elutasítva. 201-es mellett ellene elfogadva. 202-es megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 203-as és a Júri 20-as mellett ellene ezt a kettőt elfogadtuk. 18-as cikk, 205-ös módosító és a Júri 21-es mellett ellene elfogadtuk. 204-es ezzel azonos mellette ellene szintén elfogadtuk, 206-os, 207-es okafogyottá válik, mert ezek már a 51-es cikkben szerepeltek, vagy szavazzunk? A 207-es első bekezdésről szóló módosító, erről szavazunk, mellette ellene elfogadtuk már a 208-asnál tartunk, mellette ellene elfogadtuk, 28-ast visszavonták, 29-es mellett ellene elfogadtuk, a 30-as mellett ellene elfogadtuk, 209-es okafogyottá 210-es mellett ellene elfogadtuk. 31-est 211 mellette ellene Elfogadtuk. 212 mellette, ellene, ezt is elfogadtuk. Inta 14, ezt elfogadtuk. 32-es mellette, ellene, elfogadtuk. 33 mellette, ellene, elfogadtuk. 34 mellette, ellene, elfogadtuk. 213 mellette, ellene, elfogadtuk. 214-15-ös kiesik, 216 mellette, ellene, elfogadtuk, 217 kiesik, 35 mellette, ellene, elfogadtuk, 218 és a 22-es kiesik, 36-os mellette, ellene, elfogadtuk, 37-es mellette, ellene, elfogadtuk, 38 mellette, ellene elfogadtuk, 219, 219 a 21-es cikkhez mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 220 engström mellette, ellene, elutasítottuk. 39 mellette, ellene, elfogadtuk. 221. Megnyitom az elektronikus szavazást, 221-es Salvini. Lezárom. Elfogadtuk. 40, Kreutzmann mellette, ellene, elfogadtuk. 41, mellette, ellene, elfogadtuk. 42 és 222 automatikusan elfogadva, mert a 33-tól 38-asig most a 223 mellette, 224-es kiesik, 25 mellette ellene elfogadtuk, 226 kiesik, 227 és 23 mellette, mellene elfogadtuk. 228 és, és a Júri 24-es mellett, ellene, elfogadtuk. 229 mellette, ellene, elfogadtuk. 230 kiesik, 31-et visszavonták, tehát a 43-as mellett, ellene, mellette, hadd nézem, elektronikusan ellenőrizzük. 43-as Krajcmán, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 22, 23-17 arányban. 220, 232. 232 elektronikusan megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 200 34-es kiesik, 41 mellett ellene elfogadtuk, 35-ös és Júri 25-ös. Megnyitom az elektronikus szavazást. Tehát Galló és Júri 25. Lezárom. Elfogadtuk. Kompromisszumos, 4-es kompromisszumos, elektronikus szavazás, megnyitom a szavazást, 4-es kompromisszumos módosító. Ezt elfogadtuk. Akkor az ötös kompromisszum nem. Azt visszavonták, akkor 46-os mellette elektronikusan ellenőrizzük 46-os módosító, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk. 239 és júli 27, valamint 238 kiesik, 47-es mellette, ellene, elutasítottuk, 48 mellette, ellene, elfogadtuk, 240-es kiesik, 49-es mellette, ellene, elfogadtuk. Hatos kompromisszumos. Hatos kompromisszumos módosító. Lezárom a szavazást. 51-től 42-ig, igen. 243-as. Megnyitom a szavazást a 243-asról. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 244-es mellette ellene elfogadtuk. 245 mellette ellene elutasítottuk. 52 mellette ellene elfogadtuk. 246-ost visszavonták, 247-es mellett ellene elutasítottuk, 53-as. Megnyitom az 53-asról a szavazást elektronikusan. Lezárom. Elfogadtuk. 54-es. Mellette. Ellene. Elutasítottuk. 55 mellette. Erről is szavazunk elektronikusan. 55-ös módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom elutasítottuk. Elfogadtuk? Elfogadtuk, elnézést kérek. Rosszul látom a képernyőt. 55-öt elfogadtuk. 248-as <clears throat> kiesik, 28-at elfogadtuk, 249, 250 kiesik, 250 egyes nem elfogadható, úgyhogy 256-os mellett ellene elfogadtuk. 57-es mellette ellene elfogadtuk. 29-es, júli 29 mellette ellene elfogadtuk. 252 a szóbeli módosítóval elmelete ellene elfogadtuk. 252 kiesik, júli 30-as kiesik, 253 szóbeli módosítóval mellette, ellene elfogadtuk. 254-es, megnyitom a szavazást elektronikusan, 254-es. Lezárom. Elfogadtuk. 255-ös szóbeli módosítóval megnyitom az elektronikus szavazást. 255. Lezárom. Elfogadtuk. 255 kiesik, 258-as mellette. Ellene. Elutasítottuk. 58-as mellette. Ellene. Elfogadtuk. 259 mellette. Ellene. Elfogadtuk. 59-es kiesik. 257-es és 56-os is, és 60-asról szavazunk mellette, ellene elfogadtuk. Most már a preambulum bekezdéseknél tartunk, 62-es mellette, ellene el, elutasítottuk 61-es és Júri 1-es mellette, ellene, elfogadtuk, Inta 1 mellette, ellene, hadd had nézzem, tehát az INTA egyes mellett ki van, ellene elfogadtuk. 63-as mellette, ellene elfogadtuk. 64-es, amely megegyezik, ellen, mellette, ellene elfogadtuk. 67-es mellette, elektronikusan ellenőrizzük. 67-es. Lezárom a szavazást, elutasítottuk. 66-os mellette, ellene. Elutasítottuk 65-ös mellette. Megnyitom az elektronikus szavazást, 65-ös. Lezárom. Elfogadtuk. Akkor az egyes kiesik. Akkor a hetes kompromisszumos mellett ki van, ellene elfogadtuk, akkor a hármashoz értünk mellette. Hármas módosító, elektronikus szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 72-es. Mellette. Ellene. Elfogadtuk. 4-es. Megnyitom az elektronikus szavazást, 4-es módosító. Lezárom. Elfogadtuk. 73-as. Elektronikus szavazás nem. 73-asról van szó. Mellette, ellene, 73-ast elutasítottuk, 74-es, mellette, ellene, ezt is elutasítottuk, 76. 76-osról elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 75-ös mellette. Elektronikusan ellenőrizzük, 75-ös megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Júri hármas akkor kiesik, nyolcas kompromisszumos mellette, ellene elfogadtuk, akkor az ötöshöz érkeztünk, mellette, ellene elfogadtuk, akkor a 79 és az Inta 2 kiesik, 78-as és a Júri 4-es is, 6-os mellette, ellene elfogadtuk, 9-es kompromisszumos mellette, ellene elfogadtuk, 14-es, ezt is elfogadtuk. 10-es kompromisszumos mellett ellene elfogadtuk, 11-es mellette ellene elfogadtuk, 12-es kompromisszumos mellett ellene elfogadtuk, akkor a Juri 8-as mellette ellene elfogadtuk, 98, 13-as kompromisszumos mellett ellene ezt is elfogadtuk, a 105-ös mellett ellene elfogadtuk. 14-es, 107-es megvolt, 14-es mellette, 14 es elektronikusan ellenőrizzük, 14-esről van szó. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Akkor a részeiről kell szavaznunk, tehát 13-as először. 13-asról megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 106-os. Mellette. Ellene. Elutasítottuk. 104-es. Galló. Elektronikus szavazás. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. A Júri 9-es kiesik. Aztán a 14-es jön Krocman mellette. Ellene elfogadtuk. 107-es kiesik. 108-as mellette. Ellene elfogadtuk. 109 mellette. Ellene elfogadtuk. Akkor a végszavazás következik. Megnyitom a végszavazást, elektronikusan szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 36-an mellette, 3-an ellene, egy tartózkodás volt. Krajcman úr nagyon jó munkát végzett, köszönjük szépen! So, thank you very much for... Nagyon szépen köszönjük Eh, a szakbizottsági eh, jelentéstevő szerepéhez. Ez volt a jelenleg a jelentéstevőként utolsó feladata. Sajnos nem mikrofonba beszél mindenkinek nagyon köszönöm, nagyon jó megálltást találtunk. Most pedig akkor következik a tárgyalás a tanácssal, és meglátjuk, hogy sikerül-e bizonyos tagállamokat rákényszeríteni, hogy ez alatt az idő alatt, tehát a határidő előtt befejezzék. Köszönöm szépen mind a jogtulajdonosoknak és mind a vámszerveknek a terheit csökkentettük ezzel, ezért köszönöm a közreműködést. Well, I think we should also... Azt hiszem, hogy a többi bizottságnak is meg kell köszönni a munkát. Azt hiszem, hogy jól rendezték el a feladatokat. Most akkor nézzük a költségvetéssel kapcsolatos szavazást. Buzoly úr kap szót. Nagyon röviden csak szeretném megköszönni az árnyék jelentéstevőknek, akik benyújtottak módosítókat, és köszönöm az Európai Bizottság eh, támogatását, az IMCO titkárságét és másokét is, és szavazzunk, mert eléggé késő van már. Egyes módosító, megnyitom a szavazást. Mellette ellene elfogadtuk. Második, mellette, ellene, elfogadtuk. Három, megnyitom a szavazást a hármas, szavaz, a hármas módosítással kapcsolatban. Lezárom, elutasítottuk. Négyes, mellette, ellene, elfogadtuk. A hármas bekezdése kapcsolatos kompromisszumos módosító elfogadtuk. 11-es jön, mellette ellene elutasítva. 9-es szóbeli módosítóval, mellette ellene elfogadtuk. Akkor a 10 okafogyottá válok, 12-es, ez is okafogyottá válik, 13, Ildikó Gálperc. Elfogadtuk, 14-es mellette ellene elfogadtuk, 15 mellette ellene elfogadtuk, 16 mellette ellene elfogadtuk, 17 mellette ellene elfogadtuk, 18 mellette ellene elfogadtuk, 19 az nem, 20-as elfogadtuk, 21-es mellette elfogadtuk. Most akkor jön a zárószavazás elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást, lezárom. 37-en mellette, egy ellene és egy tartózkodás. Gratulálunk Buzoly úrnak, és akkor a Költségvetési Bizottságba kerül. Rojtova asszony akar szólni. Én mellette szavaztam, de nem működött a gépem, tehát kérem jegyezzék fel, hogy mellette szavaztam. Elnök, igen, akkor még egy szavazatot hozzáadunk a végső számhoz. Köszönjük a jelentéstevőnek. Akkor jön a következő napi rendi pont. És ez meccsere a két legfontosabb témánkról ebben a ciklusban kérem, aki a szavazás után el akar menni, az csendben tegye meg, mert a közbeszerzéssel kapcsolatban sok feladatunk van. Tehát Szeretném megköszönni Tarabella és Zsüve uroknak, hogy ilyen keményen dolgoztak, hogy meg előkészüljön ez a munkadokumentum. Elnézést kérek, hogy ezek nem minden nyelven állnak rendelkezésre, de nagyon gyorsan kellett dolgozniuk. Konstruktív párbeszédet folytattunk. Egy átfogó munkamódszerről, az európai miniszterelnökek megpróbáltak az év végére eredményt felmutatni a mi munkánkkal kapcsolatban, és a jelentéstevő és az árnyék jelentéstevő nagy munkát végeztek, de azt hiszem, hogy mindenki kivette a részét ebből a munkából. Kérem, hogyha beszélgetni akarnak, akkor kint tegyék ezt meg. Ja. Tehát akkor most a közbeszerzési jelentéstevő, Mark Tarabella fogja bemutatni a dokumentumot, és utána az árnyék jelentős tavak kapnak szót. Tarabella or öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr! Kedves kollégák! szerették volna a e, jogszabályokat egyszerűsíteni és innovatív fejlődést biztosítani ugyanakkor. És ugyanakkor a KKV-k részvételt is szerettük volna erősíteni, és az elektronikus közbeszerzésnek e, a lehetőségét biztosítani. A közbeszerzés, mint ahogy Bárnyé biztos úr is mondta, 19%-át adják ki a GDP, európai GDP-nek. És épp ezért ki kell használni maximálisan a közbeszerzésnek a lehetőségeit, a foglalkoztatás, a növekedés és az reálgazdaságba való befektetés, beruházás céljából. Az Európai Bizottságnak a javaslata nagyon jó alapot szolgáltat az elgondolás, a gondolkodáshoz, és hogy a legjobb eredményeket elérjük. A módszer, munkamódszer, amelyet az árnyékjelentéstevőknek javasoltam, az, hogy két irányból kézelítsük meg a témát azért, hogy az eszmecserő minél magasabb szintű legyen. A Dán elnökség a tanácsban is ezt a módszert követte, tehát tíz cluster, tíz témát határozottak meg, és az egy, kettő, öt és hatossal foglalkozunk. Az első az, hogy az eljárásoknak egy szélesebb körét szeretnék nek biztosítani, elsősorban a tárgyalásos pályáztatással azért, hogy innovációs partnerségeket lehessen kialakítani. Nos, ez a rugalmasság lehet, hogy egyre nagyobb jogbizonytalansághoz fog vezetni. Szeretném, hogyha minden eljárás ugyanolyan kritériumoknak kellene, hogy megfeleljen, és a legelenyősebb ajánlatot kellene elfogadni, nem feltétlenül mindig a legalacsonyabb áru hanem figyelembe kell venni más kritériumokat is, mint például a minőség. A kettes klaszterben az a közbeszerzésnek a stratégiai felhasználása van, itt pedig a gazdaságilag leg előnyösebb ajánlatnak a figyelembe vételé. Tehát olyan fajta meggondolásokat kell érvényesíteni, amelyek a hozzáadott értéket biztosáljuk. Tehát hosszú távon több lehetőséget biztosít. Azen kívül szociális meggondolásoknak is érvényt kell adni korlátozni kell az alvállalkozóknak az egyre nagyobb számát, tehát hogy szinte vízesés, lépcsős vízesés szerűen növekedjen az alvállalkozók száma. Ugyanis ha ilyen a helyzet, akkor a fővállalkozónak kell felelősséget vállalni az egész láncért. Aztán az A és B szolgáltatások közötti különbségekkel kapcsolatban a kollégáknak a véleményét kérdezném. Én elsősorban a szociális szolgáltatásokat részesíteném elényben. Aztán a harmadik klaszter az a dokumentumok számának a csökkentése, tehát az administratív bürokratikus terheket szeretnénk csökkenteni, és ezért az európai gazdasági E, európai közbeszerzési útlevél nagyon fontos szerepet játszana az elektronikus közbeszerzési piacon. A bizottságnak az eljárása jó irányba mutat, de ugyanakkor több nyugtalan hangot is hallottunk, körülbelül 40 érdekelt fél ilyen hangot ütött meg épp ezért szeretnék ezzel kapcsolatban kérdéseket feltenni a bizottságnak. Például, hogy lehet a teljesen elektronikus közbeszerzési piacon az adatvédelmet biztosítani, és a KKV-kkel kapcsolatban talán túl nagy terheket teszünk a vállukra tehát lehet, hogy ez jó ötlet, de hamis jó ötlet, mert a KKV-knek a részvételt nem teszi lehetővé, nem feltétlenül őket segíti elsősorban. Az ötös klaszter pont a KKV-knek a hozzáféréséről beszél, és ez az egyik legfontosabb célkitűzése ennek az új irányelvnek, hiszen a közbeszerzéshez szeretne nekik utat nyitni. Akkor ne próbáljuk itt is a jogalkotó hatóságoknak a terheit növelni, tehát a try and explain, tehát próbáljuk meg megmagyarázni, megkönnyíteni ezt a folyamatot, és és a különböző ajánlatokat csoportosítsuk, mint ahogy ez például konzorcium formájában Oroszországban és más országokban is létezik. A hatos klaszter az a, a, az igényeknek az összesítése. A hetes a más eljárási követelményekkel foglalkozik, például az alvállalkozásokkal kapcsolatos időhatározat az problémás lehet. A nyolcas az a tisztességes, egészséges eljárásuk, e, tehát hogy az összeférhetetlenségeket el e, kerüljük, a korrupciót elkerüljük a közbeszerzések során, épp ezért védzáradékokat hoznak létre. A kilences, az az irányítással foglalkozik a bizottság, egy nemzeti ellenőrző hatóságokat, nemzeti ellenőrző hatóságokat szeretne felállítani a tagállamokban, de akkor nem akarjuk újra kitalálni a kereket, feltalálni a kereket, hiszen vannak már tagállamok, ahol ezek léteznek, és nem kell épp ezért új struktúra, amely megint csak a bürokratikus terheket növelni. A tízes klaszter, ez pedig a meghatározások és a fogalommeghatározások és a hatály területe, és pedig a PP, tehát az állami és a magán együttműködéssel kapcsolatban túl szűk meghatározást talál, amely a magánvállalkozásoknak korlátozott részvetelét biztosítaná csak. Épp ezért itt is szeretném hallani a kollégák véleményét, mert nem akartam már eleve módosítani a bizottságnak a véleményét. Nos, nagy vonalakban ezek azok a kérdések, amelyeket felvetettem, és türelmetlenül várom az önök válaszét, és nem csak az árnyék jelentéstevőknek mondom, hanem a kollégáknak is, hogy szeretnék mindegyik frakcióval együttműködni, e, egyetlen veszély áll fenn, ez az Európai Parlamentben való eljárás, az ütemezés, és mivel tíz bizottság foglalkozik eh, ezzel, és véleményt kell megfogalmazni. Bizonyára lesznek olyanok, akik nem fogják ezt megtenni, de akkor is marad 7-8-9, és akkor eh, hatalmas számú módosítást fognak benyújtani. Épp ezért szeretném kérni, Eh, hogy amennyire lehet, korlátozzák magukat, vagy, vagy legalábbis frakció csoportokként nyújtsanak be eh, módosított, persze a, a parlamenti képviselői szabadságukat nem akarom korlátozni, mert eh, ha nem ezt teszik, akkor a lehetetlen lesz a feladatunk, és mivel mi világos üzenetet szeretnénk küldeni, ezért, és valóban egyszerűsíteni a dolgokat, ezért kérem, hogy ezt tegyék meg, ugyanis a közbeszerzésnek az európai fellendülést kellene, hogy szorzon, szolgálnia, ezért, hogyha nem világos üzenetet küldünk, akkor nem ezt segítenénk. Köszönöm szépen. Well, Köszönöm szépen. A főbb pontok megvilágítását, ezek nagyon fontosak, majd az eljárásról a későbbiekben szólunk. Akkor most az árnyék jelentéstevők következnek, de Klaas Widnert örömmel üdvözlöm. Meglehetősen gyorsan szavaztunk, úgyhogy fontos, hogy készenlétbe álljon ez egy nagyon fontos anyag, gondolom látta a munkaanyagot, tehát majd felveszi a fonalat. Az árnyék jelentéslevők kezdik a hozzászólásokat, illetve kérem jelentkezzen mindenki, aki még szólni akar. Egy kicsikét szeretném felgyorsítani a tempót, mert még a koncesziókról is beszélnünk kell. Engel úr, Hatsimakakis úr, akit szeretettel üdvözlöm az új szerepében, Rüle asszony, Konszisz úr, és magam is foglalkozunk ezzel a témával, nem tudom, hogy ki fogja kezdeni. Diong úr, Salvini úr elment. Tehát akkor az árnyékjelentéstevőkkel kezdjük, majd az öt további hozzászóló kap szót. Kérem az árnyékjelentéstevőket, hogy ne vegyenek igénybe túl sok időt. Engel úr, köszönöm szépen. Én igyekszem rövidre fogni a hozzászólásomat. Először is a jelentéstevő munka módszeréről szeretnék néhány megjegyzést tenni. A frakciónk és magam is egyetértünk azzal, hogy a tanács által is tervezett szervezeti eljárással, illetve klaszterekkel ezek mentén dolgozzunk. A négy prioritást élvező klaszter, amit itt most elmondott a jelentéstevő, adja a legnagyobb hozzáadott értéket ezen a területen, tehát ezekre kell összpontosítani. Ez azonban nem azt jelenti, hogy már ki törtünk a rengetegből, hiszen az igazolások, a jogi biztonság még mindig agára ad okot. A szövegnek célja, hogy ezeket a célokat teljesítse, minden esetre a részletek nem feltétlenül tükrözik a célokat, úgyhogy ezzel még alaposabban kell foglalkoznunk, nehogy tovább bonyolítjuk a dolgo, bonyolítsuk a dolgokat, ahelyett, hogy egyszerűsítenénk. És ez különösen vonatkozik a kisebb vállalatokra. Van néhány dolog, amit már az elején szeretnék leszögezni, ugyanis ez egy kicsit, kicsit differenciáltabbá teszi az álláspontunkat. A küszöbök kérdése, a hozzáférés, az innovációval kapcsolatosan egyes tagállamokban az a gyakorlat, hogy egyfajta könnyített eljárást tesznek lehetővé a kisvállalatok esetében, és ezt a jelenlegi irányelv javaslat nem célozza meg. Minden esetre érdemes megvizsgálni a nemzeti jogszabályokban meglévő ilyen gyakorlatot, hogy nem lenne -e észszerű ezt alkalmazni. A Dán kolléga rám néz pont, talán támogathat ebben. Tegnap már felvetette ezt a szempontot. Egyébként nem csak Dániáról van szó, más országokban is létezik ilyen gyakorlat. Tehát lehet, hogy észszerű lenne egy másik rendszerben is gondolkodni, ami lehetővé tenné, hogy az alap küszöbértéket is valamennyire megemelnénk, és ez alatt, a küszöbérték alatt pedig egyszerűbbé tennénk az eljárást a kisvállalkozások számára. Erre vonatkozóan már készül javaslat. Még egy dolog felkeltette az érdeklődésemet, és úgy gondolom, hogy ez nem lesz alternatíva, ez pedig a közvetlen jóváhagyás az alvállalkozók esetében. Szerintem ez nem indokolt. Ha vagy közvetlen fizeté, kifizetés az alvállalkozóknak. Ez gyakorlatilag pusztán ügynöki funkcióba relegálná a fővállalkozót az eljárásban, és ez jogilag ellenőrizhetetlenné válna, ezt nem tudjuk elfogadni. Én elfogadom azokat az aggályokat, ami végül is emögött a javaslat mögött meghúzódik, de a jogi aggályok sokkal erősebbek a nézetem szerint és ez az utolsó ponthoz is kapcsolódik, hiszen itt is óriási bajba sodorhatjuk magunkat a jogi eljárást illetően, nevezetesen a környezeti és a szociális fenntarthatósági kritérium kiterjesztése az alvállalkozókra. Tudom, hogy korábbi jelentésekben szívesen mondtuk ezt, de érdemes lenne ezt végig gondolni még egyszer, hogy ez mennyiben felel meg azzal a célral, hogy átlátható és kezelhető legyen az egész folyamat. Hogyha a teljes szerződéses felelősséget az alvállalkozókra hárítjuk, akkor gyakorlatilag denaturalizáljuk a szerződéseket, és, a vé- és végül is rengeteg bírósági per zúdul majd a nyakunkba. Tehát ezek lettek volna a lényegi pontok, amelyeket előre kívántam bocsátani, és a következő hetekben, hónapokban ezekről majd részletesebben vitatkozhatunk még, elnök. Köszönöm szépen. Itt valóban a kulcsfontosságú kérdéseket vetette fel. Hacimakakis úr, köszönöm szépen, elnök úr. Kapcsolódva Frank Engelhez nagy részt, mindenféleképpen üdvözlendő ez az irányelv javaslat, én ezt nagy érdeklődéssel eh, várom, és valóban korszerűsítésre, egyszerűsítésre van szükség, hatékonyság növelésére, ugyanis a GDP eh, egy ötödét eh, fedik le gyakorlatilag a közbeszerzések, és nagyon sok országban ez, országban ez EU források bevonásával jár, és nagyon sok esetben a közbeszerzések nem szabályszerűen történnek. Éppen ezért üdvözlöm azt, hogy most tisztább szabályokat akarunk alkotni. Tarabella úrnak köszönöm a munkaanyagot, ami nagyon jól áttekinthetően kezeli a témát klaszterekben. Ez egy jó javaslat, hogy ilyen klasztereket alkossunk. És a kettes klaszterre vonatkozóan Osztom az előttem szóló véleményét, ami az alvállalkozókat illeti hogy itt milyen problémák merülhetnek fel. A közvetlen kifizetése az alvállalkozóknak óriási problémát jelentene. És Engel úr is említette, hogy ez nem megengedhető, és szerintem a szakbizottságunk véleményét kéne itt mindenféleképpen képviselni ez ügyben, hiszen itt nagyon sok minden változna. Egy dolgot szeretnék még kiragadni az alvállalkozókkal kapcsolatosan, ami nagyon nehezen átvihető, nevezetesen a szociális kritérium. Amit Tarabella úr említett, az rendben van, de nagyon fontos, hogy a szerződéses szabadságba ne avatkozzunk bele túlságosan, és ez különösen nehézséget jelentene a, a KKV-k esetében. Tehát ez a közvetlen kifizetés az ötös klaszterben is megjelenik. A, az egész dolognak két tételre felosztása problémákat jelenthet, és a küszöbb érték meghatározása is nehézségeket okozhat. Vigyázni kell arra, hogy más célokkal ez ne mondjon ellent. Itt a hatályra vonatkozó klaszterre térnék most át. Az INTA szakbizottsággal itt konfliktus várható. Végig kéne gondolni, hogy milyen kompetenciánk van ez ügyben, például a viszonosság kapcsán, amire komoly hangsúlyt helyez a bizottság. Tehát ezt, erre a kérdésre oda kell figyelnünk. Vannak bizonyos definíciók, amelyeket szorosabban, szükeben kéne megfogalmazni. Mit értünk az összeférhetetlenség alatt, vagy a privilegizált helyzet, vagy a megfelelő, a szociális kritériumok megfelelő teljesítése alatt. És súlyozni is kéne például az alacsony ár fontosabb kritérium, mint a gazdasági előny? Szerintem nem. Tehát itt valamilyen megoldást kell találni a legalacsonyabb árat kínálók esetében, végezetül pedig az egységes, független testület vagy szervezet ennek felállítása a bürokráciát fokozná. Köszönöm, Rüle asszony. Köszönöm szépen. Én is szeretném megköszönni ezt a világos struktúrát, amit a jelentéstevő kidolgozott. Én mindenféleképpen biztosítom őt arról, hogy kis frakcióként eh, eh, számukra lényegesen megegyszerűsíti eh, más szakbizottságokkal folytatandó tárgyalást is megkönnyít, és nagyon fontos, hogy elkerüljük a túl sok nem megfelelően koordinált módosítást. Azonban a hangsúlyok tekintetében vannak bizonyos aggájaim, itt most másokat említenék, más klasztereket, mint az előttem szóló. Például a tízes a hatályra vonatkozó klaszter. Ez egy központi kérdés, és nagyon sajnálatos lenne, hogyha ezt szem előtt tévesztenénk. A az e, e, együttműködés az egyes cikk tekintetében tisztázni kell a hatályt, és sürgősen meg kellene vitatni még egy dolgot, említi a, megemlíti a korlátozott részvételt. Én tudom, hogy az Európai Bíróság számos döntést hozott e tekintetben, és nagyon fontos, hogy ne teremtsünk jogbizonytalanságot és túlbonyolult eljárásokat, itt különbséget kell tenni a PPP-k tekintetében, hogyha egy magánvállalat részt vehet, illetve együttműködik egy állami vállalattal, és emiatt előnyt élvez, ez komoly bizonytalanságot eredményezhet. És mit értünk a szövetkezeti részvétel alatt? Erre is egy megoldást kell találni a bizottság javaslatában a 9-es klaszter. Problémám van ezzel a javasolt felügyeleti szervezettel, hatósággal kapcsolatosan. Nem tudom, hogy központi szabályozó testületre egyáltalán szükség van. Ez az arányossággal megy szemben, illetve az EU kompetenciákkal, hogy hiszen itt el kell ugyanúgy fogadni a kommunális, de tehát a helyi szintű és a regionális hatóságokat. És megfelelő struktúrák már léteznek a vonatkozó rendelet értelmében. További pontok kapcsán, így konkrétan a kettes klaszter esetében is a központi kérdésekkel kapcsolatosan vannak bizonyos gondjaim. Például a a ö, fenntarthatósági feltételek esetében itt, ha összekeverünk bizonyos dolgokat a kritériumok tekintetében, akkor megnyithatjuk a korrupció előtt a lehetőséget. És nem feget, feledkezhetünk meg az A és B szolgáltatásokról. Vannak szociális szolgáltatások, egészségügyi és egyéb szolgáltatások, és ha ezt most itt túlságosan szűkítjük, akkor bizonyos szolgáltatások kieshetnek ebből az A eljárásból. Nem az volt a vélemény, hogy ez megoldatlan maradjon. És ami a négyes klasztert illeti az elektronikus beszerzésekkel kapcsolatosan, itt van a kételjem a két éves határoz határidővel kapcsolatosan. Itt 2014-ig a bizottság a beszerzések 50%-át gondolta elektronizálni. Én nem hiszem, hogy két év alatt olyan helyzetben leszünk, hogy egész Európában kötelezővé tehetnénk, a, vagy elvárhatnánk az elektronikus beszerzéseket. Itt a bizottságnak komoly segítséget, támogatást kell nyújtania, és megfelelő struktúrákat kell kialakítani, és kompatibilis platformokat ehhez. Ezek lettek volna a megjegyzéseim, és várom a további együttműködést. Köszönöm szépen. Now I'm going to be sharing. Én is teve, árnyék jelentéstevő leszek, de most átadom inkább a kollégámnak, Klozisnyik úrnak a szót. Köszönöm szépen, elnök úr kis frakciónkban megosztottuk, megosztottam a feladatot elnök úrral, mivel itt egy szenior és junior tagi pozícióról van szó. Először is én akkor elmondanám, hogy támogatom a jelentést, de a azt mondanám, hogy a közbeszerzés az Európai Unió minden tevékenységével kapcsolatos, ezért üdvözlöm a Dán elnökség javaslatát arra, menő, arra vonatkozólag, hogy tíz pontra osztja, e, e, klaszterre osztja el a jelentést. Egyetértek kollégáim többségével mindenben, amit mondanak, csak azt szeretné, a, a túlszabályozás ellen szeretnék óvni, hiszen elsősorban a rugalmasságot kell biztosítanunk. Ezért én ebbe az irányba szeretnék elmenni, annak biztosítása érdekében, hogy ne legyen, ne, ne generáljunk túl sok túlszabályzást. Elnök, köszönöm, én csak egy pár szót tennék hozzá. Nagyon óvatosan kell eljárnunk a közbeszerzés stratégiai alkalmazását illetően, nehogy azzal végződjön a dolog, hogy a jogbiztonságot tönkretegyük. Tehát mindenféle jogi, jogi tisztánlátásra szükségünk lesz, illetve nem szabad akkor megpróbálnunk közbeszerzést alkalmaznunk, hogyha csak alternatívaként jelenének ezek meg ahhoz képest, amit az állami hatóságok amúgy is szerepükből adódóan el kellene, hogy végezzenek. Tehát például a nem hivatalos építkezésben dolgozó munkaerők kezelése, stb. Ezeket az állami hatóságok kell, hogy szabályozzák, ez, ennek nincs helye a közbeszerzésről szóró irányelben. Úgy gondolom, hogy id, időnként a jelentéstevő véleménye túl megy azokon a határokon, amelyek idevalók, amelyek, amelyeket a jelenleg irányelv ajánl, és az a biztos, az, abban biztos vagyok, hogy innovatív közbeszerzéseket kell eh, támogatni, ez egy új eszköz, ezért én eh, én a saját eh, megjegyzéseimben szeretem, szeretném majd biztosítani, hogy jól megalkossák ezt a koncepciót. Maga a koncepció jó, de néhány javításra szorul annak érdekében, hogy valóban működni tudjon. Denis Dion az utolsó árnyékjelentéstevő, akinek megadom a szót, utána pedig majd, hogy Zsuván úrnak is időt tudjunk adni, kicsit válogatok a jelentkezők közül. Köszönöm szépen, elnök úr. Tarabella úrnak is köszönöm a dokumentum kidolgozását. Nagyon kiváló módszert választott és jó irányban végezte el a munkát, legalábbis a frakcióm szerint kiváló alapot ad ez a további munkához. Először is hadd említsem meg azt, hogy tapasztalatból tudom helyi és regionális hatóságok munkája alapján, hogy a tárgyalásos eljárás eljárást igen könnyűnek és alkalmazhatónak találják. Az ebbe belefoglalt garanciákkal kapcsolatban viszont már kétségeim vannak, az túlságosan bürokratikus formát adna az egésznek. A múltban ez nagyon jól működött ezek nélkül is. Második megjegyzésem, korábbi hozzászólókhoz hasonlóan nagyon örülök neki, hogy szociális célok is kifejezésre jutnak bizonyos záradékokban. Elnök úrral által mondottakkal nem értek egyet, nem érzem úgy, hogy ez túlterhelné az eljárást. Ezek azok az aspektusok, amelyek folyton problém, problémát okoztak, különösen akkor, hogyha a legalacsonyabb árat ajánló, ajánló ajánlattevőt választjuk ezt nem tehetjük meg akkor, hogyha ez a munkakörülmények és a fizetések rovására megy. Úgyhogy az alvállalkozói láncolat hierarchia is problematikus lehet, hiszen hogyha készítünk egy szerződést a beszállítóval, és utána ő azt továbbadja, és tovább, további alvállalkozókat vesz be, akkor nem biztos, hogy minden követelmény teljesül. Nálunk Hollandiában a gomba termesztőiparban van nagyon nagy probléma a címkézéssel. A kiskereskedők nem nem értenek egyet azzal, hogy a címkézés jó ötlet, mivel az az megakadályozza azt, hogy a munkavállalóknak megfelelő munkakörülményeket és fizetéseket biztosítsanak. Na, még gyorsan megnézném a többi klasztert, általában véve jól néznek ki. Természetesen ösztönözni kell a KKV-k részvételét, és egyetértek az időkerettel kapcsolatos javaslatokkal is. Időnként ezek kicsit szűknek tűnhetnek, különösen a KKV-k számára, de más kollégáimhoz hasonlóan egyetértek abban is, hogy az új szabályozó hatóságokra nincs szükség. Minél többet tudunk megtenni a már, e, már e, létező intézmények, hatóságok segítségével, annál jobb. Aztán Rülasszony is említette, hogy gyakorlatban rendkívül sok probléma merülhet föl a e, a non-profit szervezetekkel. A regionális és helyi hatóságok szeretnek egy, szeretnének együttműködni velük, de ez sokszor nem lehetséges. Elnök, köszönöm az jelentéstevők megjegyzéseit. Fontos volt, hogy nekik adjam át először a szót. Azonban, kollégáim, most elmondanám, hogy kilencen jelentkeztek szólásra, először a bizottságnak is szeretnék szót adni, és Zsuván úrnak sem akarom lerövidíteni az idejét, úgyhogy két percet adok minden fel, felszólalónak. Elmondom, hogy ki van a listámon egyelőre. Karatza Bild, Baldassari, Arias, Kaferati, Sálde Mózes, Schwab, Gebhardt, Kanieci és Obermeier kollégák. Két perc jut mindenkire és utána persze lesz még lehetőség a hozzászólásra, de először akkor Karace Bild asszonynak adom át a szót. Még, még egy kis. Nagyon szépen köszönöm. Úgy látom, hogy a jelentéstevő a szabályoknak az egyszerűsítéséről beszélt, és rugalmasságot akar biztosítani, és ugyanakkor jogbiztonságot. Mint, mivel már ezt a vonalat elfogadtuk, tehát, hogy a gazdaságilag legelőnyösebb tendert folyhatjuk el, akkor már csak az marad, hogy a meghatározásokban, a fogalmakban különösen világosak legyünk. Ez különösen az élelmiszeriparban fontos. És pedig például, hogy mit jelent a helyileg termelt áru, vagy gyártott áru. Tehát különösen a határokon átnyúló termelők számára. Tehát hogy fogjuk akkor tiszteletben tartani az európaiak azon óhaját, hogy eh, például helyi bort fogyasszanak, és ugyanakkor jól működjön a belső piac. Ez valóban kihívás. Aztán a közbeszerzés a kórházak, idősek otthona, iskolák esetében szintén nagyon fontos, hogy egyenlő hozzáférést és minőségi szolgáltatást biztosítsunk, ne csak a legolcsóbb lehetőséget. Nos, a, ten, a pályázatokhoz való hozzáférést a KKV-k számára biztosítani kell, innovatívaknak kell lenni, és beszerzési csoportokra kell és elektronikus beszerzésre kell koncentrálni. Ugyanakkor figyelembe kell venni a szociális kritériókat is, ugyanis a szerződéses szabadság még mindig a legfontosabb szabály kell, hogy legyen, és nem tudom, mivel a munkaerőpiaci szabályok nemzetiek, és ezeket nyilvánvalóan tiszteletben kell, hogy tartsuk, és nem hiszem, hogy további szabályokat akarunk létrehozni. Tarabella úr számára van egy kérdésem. A, a kiszolgáltatott csoportok számára a megfizethetőség való utalást szeretném azért jobban érteni. Köszönöm szépen, Valdaszári úr. Köszönöm szépen. Szeretném megköszönni Tarabella úrnak a munkáját, de szeretnék még tájékoztatást kérni a, a legalacsonyabb áru szemben a gazdaságilag legkedvezőbb pályázó fogalmáról kérdezni. Ugyanis a közbeszerzés szempontjából ez egy fontos kérdés. Megpróbáljuk ugyanis a hatóságokat arra kényszeríteni, hogy a legalacsonyabb árat ajánló pályázót válasszák, anélkül, hol, hogy megbizonyosodnánk eh, eh, arról, hogy például a pályázók azok figyelembe veszik a eh, fizetéseket, a környezetvédelmi feltételeket és a többi. Tehát ezen javítani kell. Ez egy globális rendelet, lehet, hogy a különböző ágazatoknál különböző gondolatok lehetnének, de eh, nehéz olyan kritériumokat találni, amelyek mindegyik ágazatra alkalmazható, ugyanakkor eh, bizonyos szociális kritériumokat meg kellene fogalmazni ebben az irányelvben, különösen, hogy garantáljuk a saját vállalkozóink helyzetét más, eh, különösen az Európai Unió kívül lévő versenytársakkal szemben. Köszönöm. Köszönöm, Baldassari úr. Arias úr. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Szeretném megköszönni Tarabella úrnak a munkát, nagyon jó kiinduló anyag. Mivel csak két percem van, az elektronikus beszerzésre szeretnék koncentrálni. a KKV-k számára, amelyek a gazdaság alapjai képezik, nagyon fontos és kiváló eszköz ez. Az átláthatóság nyilvánvalóan a közbeszerzés területen lényeg, területén lényeges, és az elektronikus beszerzés egy olyan eszköz, amely biztosítja majd az átláthatóság különböző szintjeit, és a korrupciót is, illetve a korrupciót is vissza kellene szorítani azért, hogy a KKV-k számára ugyanolyan esélyeket biztosíthassunk. Az árakat illetően valóban a legolcsóbb nem mindig a legjobb, Épp ezért kell ezt minél átláthatóbb tenni, és megnyitni a lehetőségeket az innováció számára. Hiszen ez fogja támogatni a versenyt, és valószínűleg jobb árakat is el tudunk érni a közbeszerzési folyamatokban. Az adatvédelemmel kapcsolatban nem, sokába, nem sokára lesz egy új irányelv, és ott lehet foglalkozni az itteni aggájainkkal. Azt hiszem, hogy ez egy kiváló kezdeményezés, különösen a KKV-k számára e, a válság idején nagyon fontos az átláthatóság. Az elektronis e, beszerzés pedig különösen fontos. Elnök, köszönöm szépen. Kaparáti e, úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Márko kiváló munkát végzett, és egyet értek azzal a kérésével, hogy hogy a frakciókra kell a módosítás legnagyobb munkát hagyni. Ez nagyon fontos a növekedés szempontjából, és épp ezért az európai vállalkozásoknak lehetőségeket kell biztosítani. Nyilvánvalóan a különböző szakbizottságokból különböző vélemények fognak bejönni, és ezért nagyon sok időre lesz szükség. És azt hiszem, hogy a, ennek a helye a frakcióknak a csoportja. Az érdemi kérdéseket illetően én hiszek az eljárások egyetemesség, tehát az egyetemes eljárásokban. A rugalmasság azt jelenti, hogy különböző hozzáforrás, hozzáférési utakat biztosítunk, és ez veszélyes lesz. A klaszterek kell egyetértek, Ugyanakkor a legolcsóbb pályázó azt jelenti, hogy az alapjogokat megsérthetjük, és az átláthatóságot nem tudjuk biztosítani. Tehát ezért van szükség arra a fogalomra, hogy gazdaságilag legellenősebb pályázó. Itt a minőségre szükség van, de szükség van ugyanakkor könnyebb szabályokra, hogy ezt alkalmazni tudjuk. Végül pedig az osztályozással kapcsolatban azt hiszem, hogy az egyetlen iparág, amelynek amelyeknél külön kategóriára szükség, az a szociális szolgálatok területe. Sáldemosza asszony, aztán Schwab úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Rövid leszek. Az egyszerűsítés ennek a javaslatnak a fő célja, és azt hiszem, hogy ezt mindannyian támogatjuk. De még ezt nem értük el. Épp ezért támogatom Engelsz úr javaslatát, és pedig, hogy emeljük a küszöböket, és legyen közbeszerzés az alacsonyabb küszöbb szintű pályázatokra, de pontos szabályok legyenek, amelyeket követni kell. Ugyanis fennáll a veszély annak, hogy a helyi és a regionális hatóságok befolyásolják ezeket, és azt hiszem, hogy a KKV-k számára nagyon fontos, hogy részt vegyenek, és ne felejtsük el, hogy a bürokrácia nem csak a kármány számára jelent terhet, hanem a KKV-k számára is. Épp ezért szeretném, hogyha a, megemelnék a küszöböt, és a, a jelentéstevő ezt is figyelembe legyen, és legyen egy ilyen közbeszerzési gépezet. a jelentéstevő azt írta, hogy a meglévő küszöböket támogatja, és ezért javaslom azt, hogy azért lehetne erről beszélni. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy a Dán elnökség, soros elnökség ideális hely, hogy ezt a kérdést az ön támogatásában megvizsgálják. Schwab úr, Gebhardt asszony, Schwab úr. Köszönöm szépen, nagyon rövid leszek. Először is az úgynevezett nemzeti központ vagy szervezettel kapcsolatosan. Itt nyilván nem az a szándék, hogy egy új bürokráciát építsünk ki, hanem hogy egy olyan helyen összesítsék a keresletet, ami nemzeti szinten működik. Az irányelv egyik indoklásában az okoz gondot, hogy a képzetése csak akkor kerül sor, hogyha a bíróság úgy dönt. Tehát itt nem új bürokráciáról van szó, az egységes belső piacra is oda kell figyelni, illetve az ezen a területen meglévő számadatokkal. Tarabella kolléga a munka anyagában nagyon fontos elemeket emelt ki, viszont a bizottság jogi szolgálata pusztán belső piaci szempontból a közbeszerzési pályázatokhoz képest egy alternatív beszerzési eljárásban gondolkodik. Tehát itt a párbeszédet ki kéne bővíteni ezen a területen, és elvben ezzel kapcsolatosan nincs problémánk. Ami a viszonosság elvét illeti, egyetértek Kacimakakis kollégával, illetve Rüle asszonynal, és a best value for money, itt most nem akarok a gomba termesztésre visszatérni, térni, amiről a kolléga az előbb szólt. Itt a fenntarthatóságról, a szociális kritériumokról van szó, de ezeket a kritériumokat semlegesen kell érvényesíteni. Nem szabad, hogy ezek révén sérüljön az egységes belső piac és itt az egyik kolléga említette, hogy bizonyos címkéket, a címkézést alkalmaznánk, amit nem tartok jó javaslatnak. Minden esetre kíváncsian várom, hogy a vita mit fog eredményezni, végezetül pedig az elektronikus beszerzésekről, Ezeket mindenféleképpen tovább kéne fejleszteni a nemzeti szinteken, és egyfajta hálózatot lehetne képteni. Köszönöm szépen. Most pedig Gebhardt asszony, majd Kanyeti és Obermeier kollégák, köszönöm szépen. Én is köszönöm ezt a nagyon jó kiinduló pontot, amit Tarbela asszony, ö, úr anyaga jelent. A parlamentben valóban nehéz lesz a vita, és ez mindenféleképpen jó alapot szolgál számunkra. Én most csak néhány dolgot szeretnék kiemelni ma a mai vitában. Az egyik a legolcsóbb ajánlattal kapcsolatos, a legutóbbi közbeszerzési eljárás felülvizsgálatokor már folytatunk erről vitát, és itt elhangzott, hogy nem a legolcsóbb, hanem a legkedvezőbb ajánlata fontos. Ugyanis a legolcsóbb azt jelenti, hogy esetleg a termék minősége nem megfelelő, vagy az egyéb kritériumok, ami a fenntarthatóságot és a szociális kritériumokat illeti, nem érvényesülnek. És akkor megállapítottuk, hogy nem szabad ezeket az elképzeléseket teljesen kidobni. Tehát pontosabban kellene arról nyilatkoznunk, hogy ezeket a kritériumokat hogyan kívánjuk meghatározni, hiszen itt a jogbiztonságról is szó van, és nem szabad túlzásuk esni. A másik téma, amire szeretnék emlékeztetni, és Rüle asszony is írt már erről, a jelentésében, amiről nagy többséggel döntöttünk, az alvállalkozók kérdése. Ezt a kérdést is erősebben ki kéne domborítani, ugyanis bizonyos területeken, különösen az építőiparban teljesen szokásos, hogy konzorcium áll fel, amely szerződést köt, illetve pályázik, de alvállalkozókat alkalmazok. Semmit nem segítünk az ügyön, hogyha bizonyos kritériumokat, amit a fővállalkozótól elvárunk, nem érvényesítünk az alvállalkozók esetében. Tehát ez politikailag sem lenne korrekt. És azt is figyelembe kéne venni, hogy nagyon gyakran a nagy szerződéseknél azt tapasztaljuk, hogy a kialkudott ár 10 vagy 20 vagy 30 százalékkal is megemelkedik, tehát a végső ár lényegesen magas, úgyhogy erről is kéne néhány szót váltanunk. Köszönöm szépen. Igen, hát ennyit a tárgyalásokról. Kanyeti asszony és Obermeier úr két percben. Szeretném megköszönni Tarabeli úrnak a jelentéstevének, a javaslatát. Azt hiszem, hogy a legfontosabb elvek az egyszerűsítés és az átláthatóság. Ja. Erre tekintettel a tárgyalásos eljárás körét ki kéne terjeszteni, és standard eljárásként alkalmazni minden pályázó esetében. Nagyon fontos, hogy amikor a kritériumokról beszélünk, az a legalacsonyabb ár, mint egyedüli kritérium nem mindig indokolt. Éppen ezért azt javasolnám, hogy a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat előnyben részesítése lenne a célszerű. Végezetül pedig nem csak az ajánlatkérő hatóságoknak állhat jogában, hogy az adószabályokkal visszaélő vagy egyéb szabálysértést elkövető pályázókat kizárják, hanem a nemzeti tagállamoknak is jogában kell állnia, hogy kötelező standardokat alakítsanak ki. Egy perc, 25 másodpercben mondtam mindezt el. Obermeier úr, köszönöm szépen. Én is igyekszem rövid lenni első pont. A regionális és helyi ajánlatkévőknek teret kell adni. Itt különösen a szociális jóléti állam szempontjából fontosak, és két példában szeretném ezt megvilágítani. A kategorizálás és döntési kritériumoknak nem szabad háttérbe szorulniak. Vegyük például a, szolgált, a mentőszolgálatokat. Közbesz, ez egy közbeszerzési vagy pályázati téma? Véleményem szerint nem, ez inkább a minőségi szolgáltatásról van szó, a bizalomról van szó, és a szociális jóléti államról, ahol nem lehet a versenyt előtérbe állítani és attól tartok, hogy ha itt a versenyt érvényesítjük, akkor ennek negatív hatása lesz a bérekre, és semmiféleképpen nem hoz kedvező eredményeket. Tehát ez az a terület, ahol például nagyon oda kell figyelnünk, hogy a szociális struktúrák ne sérüljenek a regionális vagy helyi szinten, és ennyi volt, elnök úr, köszönöm. kiváló példát stat, ö, mutatott itt, és most elnézést, hogy itt mindenkit sürgettem, nagyon érdekes volt a vita, és Zsüven úr is még kap időt. Klasz Windernek adom meg a szót, hogy röviden, ha lehet négy percben reagáljon az elhangzottakra, ugyanis a jelentéstevőknek, jelentéstevőnek is szeretném még megadni a szót. Tehát akkor a bizottság képviselőjét szeretném most először meghallgatni, és indítom az órát. Köszönöm szépen, én is igyekszem gyors lenni. A főbb kérdésekre szorítkoznék. Első, a küszöbértékek. Itt a, arról volt szó, hogy a GDP 18-19 százaléka közbeszerzés útján valósul meg. Ez nem igaz, ugyanis a statisztikák szerint ez csak 4 és 5 százalék, ha azonban a határértéket megemeljük, akkor ez még inkább csökken. És itt tekintettel kell lennünk a nemzetközi jogra és nemzetközi szabályokra is, ami az elektronikus beszerzéseket illeti Portugália másfél év alatt be tudta vezetni. Most négy és fél év áll előttünk, lát, látjuk, hogy a KKV 99%-a használ internetet, tehát itt a fokozatos bevezetés mindenféleképpen elképzelhető, lehetünk persze ambiciózusabbak is ennél. Ami a szociális kritériumokat illeti, igyekeztünk minél több ilyen kritériumot beépíteni a javaslatban, ugyanakkor nem szem elől tévesztve a lényeget, a tartalmat. Nyilván ezt tovább lehet még finomítani, de minden esetre biztosítani akarjuk a diszkrimináció mentességet, és e tekintetben segítségére leszünk a parlamentnek és a tanácsnak a megfelelő megoldásban ami pedig az odaítélési, odaítélési kritériumot illeti, itt mi elsősorban a gazdaságos és minőségi kritériumokat szeretnénk előtérbe állítani, kevésbé az árakat. De hát vannak olyan szabványtermékek, ahol egyértelműen az ár a meghatározó, és nem az életciklus vagy ennél általánosabb kritériumok. A házon belüli részvétel. Itt a bíróság előtt van egy ügy, úgyhogy nem akarjuk ezt már előre borítékolni, de minden esetre itt nem csak az irányelvre kell tekintettel lennünk, hanem a szerződésre is, ami a házon belüli kapcsolatokat illeti. A következő kérdés az irányítás, a governance. A, itt bizonyos felügyeleti szerveket javasolunk, de nem azzal a szándékkal, hogy itt új struktúrák vagy bürokrácia alakuljon ki. Itt a probléma az, hogy nem rendelkezünk európai szinten elegendő információval, vagy akár a tagállami szinten is, hogy a gyakorlatban hogyan alkalmazzák a szabályokat. További információra van szükség, beszámolókra, jelentésekre, annak érdekében, hogy jobban megismerjük a piacot. Itt nem egy második jogorvoslatot akarunk teremteni. A javaslatban szereplő feladatokat végig kell vinni, és ki kell választani azt, ami a ami mindenki számára előnyös és hasznos. Tehát ezek lettek volna a legfontosabb kérdések részünkről, és a vita itt, illetve a tanácsban folyó vita is rámutatott arra, hogy vannak még bizonyos akadályok, amelyeket remélhetőleg az év végéig el tudunk hárítani. Köszönöm szépen ezért a megjegyzését. Azt hiszem, hogy nagyon jó vitát tar- tartottunk, és Tarabella úrnak még egyszer szeretném megköszönni, hogy elkészítette a munkadokumentumot. Nagyon érdekes volt ez a mai, értékes volt ez a mai vita számára. elmondja az időrendet, vagy mondjam én? Jó, akkor átadom a szót. Elnök úr, ha megengedi, tudom, hogy Zsöven kollégának még időt kell hazni, de távirati stílusban szeretnék arra a kérdésre válaszolni, amit nekem feltettek. E, az árnyék jelentéstevés és Engel úr és Sapcibakakis úr, és ön is, és Rüle asszony is említettek egy kérdést, ez pedig az alvállalkozók kérdése. Szerintem e, meg kell találni az egyensúlyt a szerződések megvátorítása, és a, az, a között, hogy a szabályoknak az alvállalkozókra is vonatkozniuk kell, különösen az ilyen lépcsőzetes alvállalkozói láncokkal kapcsolatban. Tehát ne felejtsük el a közbeszerzéssel kapcsolatban, hogy mit tudnak a közhatóságok tenni. Az új erény irányelvnek a munkakörülmények tiszteletben tartását biztosítania kell, és a lépcsőzetes alvállalkozással kapcsolatban is ugyanezeket. Bilt asszony beszélt a kiszolgáltatott csoportokról, és a, csatlakoznék a bizottsághoz, de csak egy dologban nem értek egyet, itt nem a környezetvédelmi kritériumokat könnyebb a címkékkel kapcsolatban ö, megvalósítani, de a szociális követelményeket illetően van még mit tennünk, és a kiszolgáltatott munkavállalóknak nagyobb segítségre van szüksége. Baldassari úr beszélt a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatokról, amelyeknek az árakat is tartalmaznia kell. Aztán beszéltek a belső piac széttagolásáról is, itt is egyensúlyt kell találni, és a bizottság képviselője beszélt a GDP 19%-áról is, de az alkalmazási, tehát a hatályban csak 4%-ról van szó, de ez még lehet, hogy kisebb is lesz. Jó, vannak még más kérdések is az ütemtervvel kapcsolatos. Az első eszmöcsere március 19-en lesz, meghallgatás is lesz március 20-án. Azt hiszem, hogy 20-án délután, nem pedig 21-én, ahogy eredetleg terveztük. Április 18-ra meg lesznek a fordítások, lehet, hogy már 17-én. És május 8-ra lesz meg minden nyelven ez a kezdete a módosítók benyújtásának e, határideje, és június 8-a 12 óra a e, határideje. Tehát egy hónap áll rendelkezésre. A június, július 11-12 e, során vizsgáljuk a módosítókat. A kompromisszumos módosítókat szeptember 17-18-án, aztán az IMCO október 10-én vizsgálja ezeket, és hogyha minden jól működik, a tanácssal tárgyalunk közben, és azt hiszem, hogy ez a klaszteres módszer, ez megkönnyíti a munkát, és a legjobb forgatókönyv szerint december 10-13-ai plenárison szavazhatnánk róla. Köszönöm. Right, well, thank you very... Köszönöm szépen. Csak hadd erősítsem meg mi oldalunkról is, hogy jelenleg úgy gondoljuk, hogy ez a ez a terv ez, ez, ebben most mindenki egyetért, tehát a meghallgatás, a koncesziókról való meg, tartott meghallgatás én délután, 20-án délután, a másik pedig, a közbeszerzési pedig 21-én délelőtt lesz, úgyhogy a lelkes résztvevők dupla meghallgatáson vehetnek részt. Az időkeret rengeteg időt ad a módosítók és a kompromisszumos módosítók elkészítésére és benyújtására, úgyhogy nagyon jó eredményt fogunk tudni produkálni. Köszönöm szépen mindenkinek a munkáját, különösen a jelentéstevőjét. Akkor most a második nagyon fontos javaslat következik, mégpedig a bizottság javaslat tervezete a koncesziós szerződések odaítéléséről, Zsuván úr a jelentéstevő, Szeková asszony a bizottság részéről éppen a helyére készül hogy elfoglalja a bizottság képviseletében a helyet. Az árnyékjelentés tevők, Pansieri, Buzoy, Rüle kollégák mind itt vannak, Kozlosnik és én is itt vagyok, még Dion úr, Salvini úr is jelen van. Ö, nyilván nagyon sok hozzászólás lesz az tevők részéről, utána pedig ö, ö, megnyitom a szót a többi képviselő előtt is aztán majd asszonynak adom át a szót, és Zsuván úr kapja meg legutoljára a záró szót. Zsuván úr, köszönöm szépen, hogy elkészítette ezt a nagyon hasznos munkadokumentumot, nagyon jó alapot ad ez a vitára, már is átadom önnek a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! E, egy történettel kezdem néhány héttel ezelőtt egy vállalat képviselői látogatott meg, egy nagyon nagy francia vállalatnak a képviselője, és azt akarta elmagyarázni, hogy a bizottság szövegével kapcsolatban milyen rossz véleménye van. Néhány pillanaton belül rájöttem, hogy a közbeszerzésről beszél. Ami azt jelenti, hogy tisztázni kell, hogy mi a koncesszió és mi a nem koncesszió. Ez volt a bevezető megjegyzésem. Tehát egy európai szövegről van szó, amely azzal foglalkozik, és épp ezért van szükség egy új törvényszövegre, mert mindannyian a nemzeti jog szerint beszélünk a koncesszióról. Egy francia koncesszió nem ugyanaz, mint egy lengyel, portugál, stb. koncesszió. Tehát nem ugyanarról a dologról beszélünk. Épp ezért nagyon fontos, hogy közös meghatározás legyen, anélkül, hogy megváltoztatnánk a jogi értelmét ennek a fogalomnak. Aztán azt hiszem, hogy nagyon sok álláspont az egyéni helyzetekhez kapcsolódik, bizonyos tevékenységi körökhöz, bizonyos országokhoz, amely egy új jogi rendszerhez szolgáltat alapot. Tehát épp ezért globálisan kellene ezeket a kérdéseket szabályozni. Az egyik országban a víz, a másikban az energia, a a köztisztasági vállalatok szolgáltatásai, és a többi. Tehát ezek azok a kategóriák, amelyekre válaszokat kell találni. Nos, tehát akkor először meg kell határozni a koncesziót. Mindennyian 25, az Európai Bíróságnak 10, eh, 10 év óta 25 különböző ítélete volt ezzel kapcsolatban. Épp ezért nagyon fontos, hogy mi eh, a koncesszió. Ez nem a közbeszerzés. A koncesszió az egy olyan szerződés, amelyet egy közhatásággal kötünk, amely például egy szolgáltatásnak az odaítélését határozza meg, amelyért majd fizetnek majd. Ez az első feltétel. A másik feltétel az, hogy eh, amikor ezt a tevékenységet végzi, akkor kockázatot is vállal. És hogyha ezeket a feltételeket nem tölti be egy koncesszió, akkor az nem koncesszió. Tehát akkor nem tartozik az irányelvnek a keretébe. Tehát lesznek olyan tevékenységek, amelyeket máshol kell meghatározni. Másik megjegyzésem, nem a preambulum bekezdésekben, hanem a szöveg törzsében, lehet, hogy már az első cikkben meg kell határozni, hogy a hatóságok meghatározzák, hogy milyen tevékenységi körben fogják a szolgáltatásokat nyújtani. Például az osztrák eh, hegyi felvonó eh, szolgáltatások. Francia jogban rezsiről beszélünk, tehát a saját körülben akarják ezt a tevékenységet végezteni, és nem szabad eh, azt éreztetni velük, hogy koncesziós szerződéses kell a hatóságoknak kötni. Tehát ezért nagyon fontos, hogy mindenkit megnyugtassunk. A kettes cégben ugye megint csak nem a, a, a, a világosá kell tenni, mikor beszélünk koncesszióról. Aztán a hármas cikkben a, a a bizottság szövegéről beszélünk, amelyen ja, változtatunk, de csak az átláthatóság érdekében. Tehát mindannyian politikusok vagyunk, akiket megválasztottuk, és mindannyian tudjuk, hogy vannak olyan megoldások, amelyeket azért hoztak, mert nem voltak szabályok, jogszabályok ezekre. Tehát fontos, hogy olyan jogszabályokat hozzunk létre, amelyekben szabadon választott kritériumok vannak, amely gazdaságosság, társadalmi, szociális, környezetvédelmi, stb. kritériumok kritériumok vannak, ezeket világosá tesszük, közzé tesszük, és azok a magán hatóságok, akik teljesíteni tudják ezeket a kritériumokat, akkor teljesítik majd őket a bizottság szövegében egyelőre ezek a kritériumok eléggé bonyolultak, tehát ezért szeretnénk rajtuk könnyíteni. Aztán a másik probléma a kizárás, a kivételek. E, ami a szövegben van, az jónak tűnik, de azért lehet más e, kivételekre is e, lehet gondolni. Nos, akkor józanul gondolkodva, amikor azt látjuk, hogy egy tarifát az állam szabályoz, akkor felmerül a kérdés, hogy a koncesszió most jól, jó megoldás-e? Valószínűleg nem. Tehát a kivételekkel kapcsolatban, kizárásokkal kapcsolatban van még megtendő munka, tehát meg kellene nyugtatni a bizonyos feleket, de e, a legnagyobb biztosíték az, hogy e, biztosítjuk az irányítási módszerét a közhatásoknak. Aztán a, a PP, tehát az állami vállalkozások közötti, állami hatóságok közötti együttműködés kérdése. Mindenkinek biztosítani kell a választási lehetőséget. Tehát amikor két állami ö, ö, hatóságnak az együttműködéséről van szó, akkor az nem a koncesziók körébe tartozik. Ö, nyilván olyan jogi eszközöket használhatnak, ahol van bizonyos fajta magánrészvétel is. Nyilvánvalóan ilyenkor aztán, a, hogyha ez maximális, ez a magánrészvevés, akkor a koncesszió keretébe kell belelépni, hogyha minimális, akkor nem a koncessziókba. Tehát röviden, eh, elnök úr, ennyit akartam mondani, eh, szeretném meghallgatni a véleményeket, ugyanis nagyon fontos, hogy vitázzunk ezekről. De ne felejtsük el, hogy vagy eh, szemben állunk ezzel a szöveggel, mert mindenki azt akarja kotyvasztani a saját tűzhelyén, amit szeretne. Na hát mondjuk ki, ne rejt, rejtsük el ezt a véleményünket, akkor az nem felül bele ebbe a szövegbe. De ugyanakkor, hogyha ezt a bizottsági szöveget használhatóvá tesszük, te akarjuk tenni, akkor azt, azon, azt könnyebbé, érthetőbbé kell tenni. És ne felejtsük el, hogyha nincsenek szabályok meghatározva, akkor mindig a legerősebbnek a szabálya fog, törvénye fog érvényesülni. Én olyan országból származom, ahol a korrupció hatalmas csapás volt, és 20 évvel ezelőtt nagy vitát fortattunk a közbeszerzésekről, amelyek mind korrupcióval terheltek vannak. És akkor a francia kormány nagyon szigorú szabályokat hozott, ezek akkoriban értelmes szabályok voltak, mert abszolút átláthatásokat biztosítottak, de a közhatalmoknak mégiscsak biztosította a lehetőségét, hogy tárgyalásokat folytassanak, amelyek úgy igazából semmilyen jogot nem biztosítottak nekik. Nos, lehet még zsonglőrködni bizonyos területeken, de azért ez veszélyes játék. És azt hiszem, hogy szükség van arra, hogy világosá tegyük, hogy mit jelent a koncesszió. Köszönöm szépen, elnök úr. Well, I, again, thank you very much for... Köszönöm szépen még, ezt a, még egyszer ezt a nagyon világos magyarázatot, nagyon jó ö, alapot teremtett a vitára. Akkor először Pánszeri urat hallgatjuk meg, az á, és Buzoly urat az árnyék jelentéstevők közül. Pánszeri úr először. Köszönöm, elnök úr. Szeretném Zsiván urat bátorítani, feltette nekünk a kérdés, hogy szükség van-e jogalkodásra ezen a területen. Ez nagyon jó dokumentum, amit ezzel kapcsolatban előkészített. Nagyon sok felvetett kérdést lefedett azok közül, amelyeket a találkozóink során megvitattunk. Négy részre osztja a problémákat, és javaslatot tesz arra, hogy milyen problémák léteznek, milyen szabályokra van szükségünk, szükség, és következményeket is levon. De már régebben is sokszor elmondtam, mi támogatjuk a bizottság javaslatát. Nem akarjuk annyira a koncesziókat támogatni, mint inkább tám- garantálni a teljesen világos átláthatóságot ösztönző jogi keretet. Ezért van szükség arra, hogy jogalkotási tevékenység induljon a közbeszerzéseken kívül eső területeken, tehát a koncesziók területén is Másodszorban egyetértünk azzal, hogy szükség van annak a teljesen világos meghatározására, hogy mit jelent a koncesszió. Tehát, hogy ne csak a más irányelvekből átvett szövegeket ültessük át változtatás nélkül, másoljuk át, ebbe a szövegbe, az rugalmasságra van szükség, és nagyon fontos, hogy az irányelvek által meghatározott körülményeket jelentősen egyszerűsítsük. Ugyanakkor az átláthatóságot és a diszkrimináció mentességet biztosítani kell. Ez semmiképpen nem tehet hatást a a közhatóságok választási szabadságára. A legfontosabb kérdések, amelyeket meg kell próbálni kezelni, a dokumentumban nagyon jól felsorolta jelentéstevő, és a választott módszere is nagyon jó. Lehetővé teszi ez például azt, hogy a közhatóságok számára ö, ö, saját döntést biztosítsunk azt illetően, hogy lesz-e koncesszió, vagy házon belül tartják, vagy, vagy milyen módon szervezik meg. Aztán ö, az alkalmazás hatáját is nagyon pontosan meg kell határoznunk, és azt sem szabad eközben elfelejtenünk, hogy a szociális szolgáltatásoknak specifikus természete van, tehát ez, erre is ki kell majd térnünk. A szociális szempontok miatt is jelentős változtatásokat kell tennünk a szövegben annak érdekében, hogy a munkához való jogot és az egyenlő bánásmódot a munkahelyen ösztönözzük és biztosítsuk ezért azt is biztosítanunk kell, hogy a kollektív tárgyalások és minden, minden más ide vonatkozó munkajogi rendelkezés érvényesüljön. A szerződéskötést is kezelnünk kell, meg biztosítanunk kell azt, hogy a koncesszió birtokosai is érvényesítsék az alapvető alkalmazotti jogokat, hogy betartsák a munkajog minden rendelkezését, fizetéssel, munkakörülményekkel kapcsolatban. Azon kívül eljárás az eljárásokat is úgy kell kialakítani, hogy ezek ne legyenek nagyon bürokratikusak, és ne járjanak túlzott költségekkel sem. aztán az, hogy valaki alkalmas vagy nem alkalmas koncesszió, koncesziós szerződés megkötésére, például ha valaki bűncselekményt követett el, vagy szervezett bűnözéssel összekapcsolható a neve, akkor ezt le, kizáró okként kell kezelni. Ennek érdekében egy nagyon alapos, határokon átnyúló információs rendszert kell megalkotni, hogy valóban meg tudjuk vizsgálni az alkalmasság kérdését, a jogosultság kérdését. Nagyon ezeket jobban be lehet majd építeni a javaslatokba, de ösztönzöm és biztatom a jelentéstevőt, hiszen nagyon fontos, hogy világos jogi keretet alkossunk meg a koncesziók számára. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretném megköszönni jelentéstevő úrnak ezt a nagyon átfogó munkadokumentumot. A dokumentum a megfelelő kérdéseket emeli ki, és nagyon jó alapot ad az elkövetkezendő hónapok munkájához a munka természetesen nem teljesen tökéletes még, és nem szabad csak elméleti vitát tartani azon, hogy szeretnénk-e jogszabályokat ezen a téren, vagy nem. A, nagyon világosan meg kell különböztetni a közbeszerzéseket és a koncesziókat, különösen az, azért, mert a szerződés elvonatkozó rendelkezéseit eddig nagyon különbözőképpen elemezték, és ez zavart okozott. Legfontosabb feladatunk az annak biztosítása, hogy a szöveg jogbiztonságot teremtsen, és hogy hozzáadott értéket jelentsen a közhatóságok és a vállalkozások számára. Tehát nagyon fontos, hogy világosan megkülönböztessük a közbeszerzési és a koncesziós szerződéseket, illetve az építkezésre és a szolgáltatásra vonatkozó koncesziókat. Ha ezt elérjük, akkor már nagyon, jól, nagyon jó munkát végzünk. A kizárásokkal kapcsolatban e, egyetértek, és az viszont aggodalmat kelt, hogy a vertikális együttműködésekkel kapcsolatos 90%-os eredményre hogy jutott a bizottság, úgy tűnik, hogy egy hatástanulmány nélkül, és egyetértek, illetve nem megfelelő hatástanulmány elkésztésével Többen bírálták a hatástanulmányt, én is egyetértek velük a részvétellel kapcsolatban, a magán részvétellel kapcsolatban is egyetértek a jelentéstevővel. A jelentéstevő azt mondja, hogy nem a magán jelleg dönt, nem a magán jelleg döntsön itt, hanem az, hogy ki ellenőrzi folyamatosan az együttműködést. A, a különböző egymással összefüggésben álló a társ vállalkozások részvételét is szabályoznunk kell, hiszen ez, hogyha részrehajlás történik, akkor ez a versenyt torzítja. A jelentéstevői véleményétől eltérő a véleményem, abban, hogy a megfelelő követelmények megvannak-e, tehát a szociális és a környezetvédelmi követelményekről van szó, ezeket már a közbeszerzésekkel kapcsolatban is tárgyaltuk, hogyha a, a, a szerződés lényegétől eltérünk, és túlságosan nagy hangsúlyt fektetünk ezekre a szempontokra, akkor az megint csak versenytorzító hatással járhat a közbeszerzési szabályokkal már van némi tapasztalatunk, ezeket nagyon fontos lenne ö, itt is kamatoztatni, annak, annak ellenére, hogy nem ugyanaz a terület, ugyanis a múltban a közbeszerzési területen elkövetett hibáinkból tanulhatunk, ezeket most a koncesziós téma során ne kövessük el, mert hogyha jó eredményt érünk el, akkor ez minden EU-s e vállalkozás és közhatóság előnyét szolgálja csak. nem akarok én sem ideológiai vitát folytatni, semmiféleképpen nem. Csatlakoznék ahhoz, amit a jelentéstevő az elején igen helyesen elmondott, egy egységes definíció szükségességéről ugyanis az egyes tagállamok más is mást értenek a koncesszió alatt. Olyan definíciót kell találnunk, ami nem módosítja a jogrendjét az egyes tagállamoknak, és nem teremt újabb bürokráciát. A szolgáltatási koncesziók teljesen mások, mint a közbeszerzés. A szolgáltatások területén amikor például az általános érdeket szolgáló szolgáltatásról van szó, itt arról van szó, hogy bizonyos állami feladatokat egy második szervezetnek adnak ki koncesszióba. És itt teljesen más szabályoknak kell érvényesülniük, mint a közbeszerzések, vagy az áruk és szolgáltatások beszerzésénél. Ugyanis ez utóbbiak struktúrája teljesen más. Az Európai Bizottság hatásvizsgálatot készített, és ezt teljesen használhatatlannak tartom, úgyhogy egy új tanulmányt kell készíteni mégpedig arra kihegyezve, hogy hogyan tudjuk szabályozni, hogyan tudjuk meghatározni ezt a nagyon összetett kapcsolatrendszert, és nem szabad egy a közbeszerzéseknél érvényesülő összetett rendszert itt erre a területre rá húzni. A definíciót kell tehát közösen kialakítanunk, és végig kell gondolnunk, hogy az általános eh, eh, érdekű eh, szolgáltatások területén hogyan járunk el. Például a vízszolgáltatás vagy a szennyvízkezelés esetében. Itt rendkívül összetett jogi rendszerről van szó, és az erre vonatkozó szabályokat tiszteletben kell tartani, Nyilván ez egy másfajta szerződést feltételez, mint a beszerzés. Egy másik pontban az állami-állami kapcsolatról beszél. Ezt én értem, de szerintem ezt a hatályból ki kéne venni, és nem a 11-es cikkben kezelni, ugyanis ez több bizonytalanságot szül, mint amennyit használ. Ezen kívül az állami-állami területen óvatosságra intenék eh, az állami magán kapcsolat tekintetében. Az Európai Bíróság már elég sok ügyben eh, döntött, és hogyha most itt új jogbizonytalanságot eh, teremtünk a PPP-k tekintetében, akkor szerintem pontosan az ellenkező hatást érjük el, mint amit akarunk amikor szolgáltatásokról beszélünk, ez egy óriási terület. Először is azt kell meghatározni, hogy Európában hol kell mely szolgáltatásokat szabályozni, és melyeket kell kivonni ez alól. És ha ilyen rendeletről döntünk, akkor legalább azt végig kéne gondolni, hogy az általános ért érdekű szolgáltatások esetében egy ilyen szabályozás mit jelentene? Um, if I can just say... Elnök, mint társ árnyék jelentéstevő, én is szeretnék szólni néhány szót. Egyetértek részt az elhangzottakkal, de úgy gondolom, ha minél több kritériumot alkalmazunk, akkor a koncesszió annál bonyolultabbá válik tekintettel a hosszú távú jellegére. De hát van egy sor olyan dolog, ami a lényegre, lényeggel összefügg. Először is úgy gondolom, hogy a szolgáltatás jellege mindenféleképpen egy abszolút kritérium ugyanis a koncesszió adója mindenféleképpen szeretné befoglalni a szolgáltatás teljesítményi mutatóit, követelményeit a szerződésben. És ez kapcsolódhat az adott bevételi struktúrához is. És a szerződés jellege, jellegéből fakadóan szükség lehet esetleg a későbbiekben a kritériumok módosítására, vagy külső tényezők tükrében, például az energia árak változása, vagy egyéb externáliák következtében. Egy ennél tágabb kört érintő kérdés, a szerződés rendelkezései, illetve általában a közbeszerzési irányelv rendelkezései mennyiben alkalmazhatók, például eljárás rendileg és egyéb szempontból. Zsiván úr utalt már a definíció problémájára nálunk, például a közbeszerzés a koncesziókat központilag kezelik, és ez egyelőre úgy tűnik, hogy jól működik. Ez az egész koncepció teljesen új jellegű elképzelés, hogy külön kezeljük a koncesziót, de itt számtalan bizonytalanság van e körül a javaslat körül szerintem, amit a jelentéstevővel azt hiszem meg kell vizsgálnunk, hogy hogyan kezeljük. De Jong úr az utolsó árnyék jelentéstevő, és hatan jelentkeztek még hozzászólásra. Köszönöm szépen. Rövid szeretnék lenni én is. A Holland Munkaadók Szövetségétől levelet kaptam. Azt írták, hogy ne szabályozzuk, kérem, a koncesziókat. Semmiféle szabályt nem akarnak látni ezen a területen. Na most, hogyha megnézem ezt a munkaanyagot, itt már gyakorlatilag az első pontnál megakadok, mert már az első pont is erről szól. Számos kérdést kapunk a munkaadóktól, mondván, hogy nem szeretnének további szabályozást, a kormányok is hasonlóképp vélekednek. Úgyhogy egy kicsikét csalódott vagyok. Zsöven úr azt említette, hogy majd elemezni fogja a bírósági eseteket, döntéseket. Itt azonban nem vagyok biztos benne, mert itt a jogbizonytalanságról vagy jogbiztonságról szó sem esik. Szerintem mindenféleképpen szükséges lenne egy alapos vitát folytatni, hogy egyáltalán szükség van-e erre a szabályozásra. És itt be kéne mutatni azokat az érveket is, amelyek elleneznék a szabályozást. Egy, legalább egy hatástanulmányt kellene készítetni, és a jelentéstevőtől is további információt várok, hogy milyen bizonytalanságot szülhet a bírósági ítélkezés elnök. Köszönöm szépen, most pedig sajnos egy kicsikét bele fogunk csúszni Engel úr idejébe, de a két perces szabályt változatlanul érvényesíteném, és a bizottság képviselőjének is szeretnék bizonyos időt uh, minutes. Tehát a Felsorolta két-két percben kapnak szót, Schwab úr. Köszönöm először is a jelentéstevőnek, köszönöm, hogy ilyen nyíltan minden részletében ismertette és megvilágította a főbb pontokat, és nagyon helyes dolgokat mondott. De Jong kolléga itt nem csak a munkaadók, hanem a munka vállalók is utaltak arra, hogy több kárt okoz egy ilyen szabályozás, mint amennyi hasznot hajt. De nyilvánvalóan a belső piacon fel kell lépni a korrupcióval szemben, és ez, ezt mondja ki a szerződés 114-es szerző, cikke is, és ha ezt nem tudjuk elérni, és komoly agályok vannak, akkor mindenféleképpen indokoltnak tekintető, a javaslat. Mi jogalkotók vagyunk itt. És nyilvánvalóan, amikor a javaslat megszületett a bizottság részéről, akkor el kell döntenünk, hogy erre szükség van-e van, -e, vagy sem. És nem szabad ezt így tematizálni. Nem vagyunk a belső piac kiterjesztése ellen, de a kérdés az, hogy szükség van-e új szabályozásra van sem. Sajnos a bizottság által készítetett hatástanulmány erre a kérdésre nem ad választ. Nem is hallottam meg ezt a megjegyzést, úgyhogy folytatom, és minden esetre ezt valahogy összhangba kell hozni az átláthatóság, a belső piac és a korrupció elleni fellépés, egyrészt, másrészt pedig az esetleges problémák elhárítása között, amire a hatásvizsgálat rávilágított. Itt meg kell találni a megfelelő szintű szabályozást. Ugyanikor viszont én az irányelvet komolytalan javaslatnak vagy elképzelésnek tartom. Úgyhogy ezt a kérdést a parlamentnek még meg kell vitatnia. Köszönöm szépen. Köszönöm, Csaskovszki úr. Bizonyos félelmek, aggályok merülnek fel a koncesziók kapcsán, hogyha túlszabályozzuk, akkor kevésbé lesz rugalmas, és nem vehetők figyelembe a helyi viszonyok, és a többi, és a többi. Minden esetre a javaslatot annak alapján kell megítélni, hogy növeli-e az administratív terheket, vagy károsan hat a belső piacra. Szerintem ezeket az agályokat el lehet hárítani. Az egyik legfontosabb probléma a jogbizonytalanság, és ha megnézzük a bizottság közleményeit, vagy az Európai Bíróság döntéseit, akkor valóban össze lehetünk zavarodva. De Jong úr kérdésére, ami a határokon átnyúló kockázatokat illeti. Szerintem a legfontosabb probléma a belső piac szempontjából a, az a zavar, ami a jogbizonytalanságból ered. És ezt szerintem számos vállalat meg tudja erősíteni. Én számos nemzetközi konferencián részt vettem, amely a koncesszióval foglalkozott, és végül is az derült ki, hogy mindenki a saját nyelvét használja, a saját definícióit használják, de gyakorlatilag a belső piac nem működik. Úgyhogy valamit tennünk kell, és hogyha megnézzük, elolvassuk a javaslatokat, akkor itt a házon belül végzett munkánkkal elháríthatnánk egy csomó aggályt. Konkrétan gondolunk itt a házon belüli együttműködésre, sokkal jobb hatás vizsgálatot kellene készíteni, és egy olyan javaslatra van szükség, ami mindenféleképpen hozzájárul az átláthatósághoz, a tisztánlátáshoz. Ezek, ez a mi feladatunk, és ha nem pontosítjuk ezt a területet, és csak fokozzuk a zavart, akkor ez ellene hat a belső piacnak. Micsoda? Itt például sok esetben olyan agályokat fogalmaztak meg, hogy egy bizonyos koncesszióba adással a turisták száma visszaeshetne, és az ilyen agályokat kell elhárítanunk. Gebhardt asszony, két percben köszönöm szépen, elnök úr. Számos döntést hozott már több ügyben az Európai Bíróság, és ezek mindenféleképpen pozitívnak értékelhető. Nekünk, szociáldemokratáknak ez mindenféleképpen fontos. Viszont akkor azt mondhatjuk, hogy itt semmi teendőnk nincs. Minden esetre én úgy gondolom, hogy az ilyen óriási számú bírósági döntés a múltban, illetve még további jövőbeni döntések várhatók, mindenféleképpen rámutatnak arra, hogy ezt a problémát kezelni kell, és megoldást találni rá. Nem hagyhatjuk pusztán a bíróságra azt, amit a politikusoknak kéne eldöntenie. Éppen ezért az én frakcióm soha nem vonta kétségbe, hogy szükséges van egy ilyen irányelvre, hogy tisztán láthassunk. Soha nem állítottuk a frakciónkban, azonban, hogy egyetértünk a bizottság javaslatával, ez egy másik ügy, ami pedig a javaslat tartalmát illeti, erről kell vitatkoznunk. És éppen ezért köszönöm Zsüven úr megközelítését, ugyanis arra a problémára világított rá, ami a bizottsági javaslatból kiviláglik, és amivel foglalkoznunk kell. Egy másik kérdés pedig a definíció kérdése. Zsüven úr egyes cikkben foglalt javaslata, ami az átláthatóságra irányul, nem arról szól, hogy hogyan szabályozzuk a koncesziókat, hanem hogy hogyan teremthetünk tisztánlátást, átláthatóságot. Még néhány kérdést is felvetett, amit szintén fontosnak tartunk. A frakciónk mindig is azt mondta, hogy jó lenne és fontos lenne, hogyha az Európai Bíróság összefoglalná a koncesziókra vonatkozó kritériumokat. Ugyanis itt pótolagos kiegészítő kritériumok kerültek elfogadásra, ami tovább bonyolította a helyzetet. Tehát ezeket a plusz ö, dolgokat valahol ö, valamilyen módon törölni kéne. Azt is meg kell határozni, hogy milyen területeken ö, területekre terjedhetne ki ez a, az irányelv. És ö, rövidre fogva még egy javaslatot ö, szeretnék Zsöven úr is feltette a kérdést. A szakbizottságunknak tisztáznia kéne, hogy a többség támogatja-e vagy ellenzi-e az irányelvet. Hogyha egyértelmű a többség mellette, illetve amellett, hogy ne legyen irányelv, amit én nem kívánnék, akkor nyilván megspórolhatnánk magunknak ezt a munkát. És Zsüven úr is utalt arra, hogy akkor visszaadná ezt a jelentését. Ha viszont úgy döntünk, hogy előre menjünk, akkor nagyon konstruktív munkát kell, hogy végezzünk. Uh, Mrs. Konyet. asszony. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretném megköszönni Filip Zsuván munkáját. Nagyon jó munkadokumentumot állított össze a vitához. Minden olyan kollégával egyetértek, aki a bizottság javaslatát túlságosan komplikáltnak találja. Remélem, hogy egyszerűbbé, tisztábbá és átláthatóbbá fogjuk tenni, tudni tenni. Az én országomban nagyon kidolgozott magán és állami hatóságok közötti együttműködésről szóló jogszabálycsomag van, de nagyon rosszul működik mégis ez a tevékenység, mert nincs meg a megfelelő átláthatóság. Ezért aktívan támogatom azt, hogy világos, egyetemű szabályok legyenek ezen a területen, ugyanis ez megkönnyíti a korrupció felszámolását. A korrupció nagyon sok Európai Uniós tagállamban létezik még. Majd akkor fogom részletesebben elmagyarázni a véleményemet, amikor elkezdünk dolgozni a módosítókon. Most egy másik szempontot szeretnék ér- érinteni. A globális pénzügyi válság 2009 óta korlátozta az új PPP-k megvalósítását, hiszen csak olyan koncesziókat engedett meg, ahol a kormányzó szektor semmiféle új kockázatok, illetve kötelezettségek felmerülését nem látja előre. Számunkra nagyon nehéz ez a helyzet, ugyanis Lettország kormánya számára a válság óta nagyon nehéz a megfelelő szükséges pénzeszközöket félretenni a PPP partnerség megvalósítására úgy gondoljuk, hogy egyszerűen meg van kötve a kezünk. Weisgerber asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is a meghallgatással kapcsolatban láttam egy e-mailt, elnök úr, arról, hogy a 20 a 21-i meghallgatásokkal úgy van a helyzet, hogy 21-én szolgáltatási téma van, és 20-án pedig a közbeszerzés. Csak azért szeretnék tisztán látni itt, mert szeretnék részt venni ezeken a meghallgatásokon, úgyhogy jó lenne, hogy ha biztosan tudnánk, hogy mikor melyik meghallgatás lesz. És ugyanakkor a referens számára azt javasolnám, mivel nagyon sok francia szöveg van, és Barnier úrral is nagyon jó a társa, a, az együttműködésünk, valamint a német, német németekkel is jó az együttműködés, azt javaslom, hogy legyenek onnan is kép, képviselők. Tehát a kérdés még mindig az, hogy szükség van erre a javaslatra. Természetesen a jog, a, fontos a verseny és a megtakarítások ösztönzése, a tisztánlátás, de meg kell azért mégis ismételnem, arra az, uta, az, az utalás, hogy a hatástanulmány nem volt megfelelő, és hogy hogy most tényleg el, ennyit foglalkozunk ezzel az ügyel, de azt a kérdést még nem válaszoltuk meg, hogy mi az igény erre, van -e erre igény, és hogy mit tudunk tenni egyáltalán ennek a jogszabálynak az elkészítésével. És ahogy Gebhardt kolléganő is mondta, először is azt szeretném, és ugye végül is parlamentként ezt meg is tehetjük. Azt szeretném, hogy a parlament részéről is kérjünk egy hatástanulmányt, amellyel kideríthetjük, hogy valóban van-e szükség erre a javaslatra, vagy nem? Tényleg van-e igény, mennyiben van igény, mennyiben hoz, hozzá, ad hozzáadott értéket a szabályozás ezen a területen? Hiszen ö, nagyon nehéz az e, egységes definíció megállapítása, nagyon különbözők a szabályozások, az átláthatóság szempontjából már nagyon sok mindent szabályozzunk. Nem akarom a, nem akarok itt most a kivételekről beszélni, a küszöbértékekről is nagyon fontos beszélnünk, és Eh, hogyha mindezeket át akarjuk ültetni ide, akkor először is a hatástanulmányt kell elkészítenünk, és ezt parlamentként meg is eh, igényelhetjük is. Elnök, azt hiszem, hogy a, eh, ezt átgondolhatjuk különösen azért, mert ez, még több, több feladat van ezzel kapcsolatban. Vernyó asszonyi a szó. Merci, monsieur. Köszönöm szépen, elnök úr. Megpróbálok minél rövidebb lenni. Először is szeretném megköszönni a jelentéstevőnek ezt a kiváló dokumentumot. Azt hiszem, hogy a jogbiztonság hiánya nyilvánvaló. Osztom a véleményét, hogy szükséges egy olyan szövegre, amely ezt a jogbiztonságot biztosítja. A bizottságnak ez a 80-valahány éles, oldalas dokumentuma ugyanakkor nem biztosítja ezt a jogbiztonságot. A munkadokumentumban valóban meg kell határozni a definíciókat, mert valóban homályosak. Én két problémát szeretnék említeni. Az először az energiát illetően. Értem, amit a jelentéstevő mond a derogációkról, de a 8.1-es cikkkel kapcsolatban e, e, szolgáltatási koncesziót ad egy olyan gazdasági szereplőnek, aki egy ajánlatkérő szerv. Aztán az állami-állami partnerségről szeretnék szólni. Az európai bírák azok, önkényes kritériumokat vezettek be. A, a bizottság ugyanakkor túl ö, ö, hosszú és összetett szabályokat ö, fogalmazott meg, és ö, ezért szükség van rá, Eh, hogy egy új eh, jogi dokumentumot hozzunk létre. A, azt hiszem, hogy eh, nagyon sok munka vár ránk azért, hogy mind a szolgáltatók, mind az ajánlatkérő szervek számára biztosítsuk a jogbiztonságot. Elnök, köszönöm szépen. Elnézést kérek, hogy nem marad sok idő, de a bizottság képviselőnek két percet biztosítanék. Bizonyára lesz még további párbeszéd is. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönjük a kérdéseket és a különböző megfogalmazott aggályokat. Valóban foglalkozni vele, hogy a szöveg hogyan alakulhat. Nyilvánvalóan mi is a további munkákban figyelembe vesszük ezt a munkadokumentumot is. Ugyanakkor hangsúlyozni szeretnék egy dolgot, és pedig az, hogy ez az irányelv, az az ajánlattévesről szól egyelőre nem áll információ a koncepciós lehetőségekről senki számára. Tehát ezért nem tudják a saját ajánlataikat megtenni. Tehát ez a legfontosabb kérdés. Tehát ez az irányelv valóban az átláthatóságról szól. És ezért foglalkozhatunk azokkal a negatív jelenségekkel is, amelyeket említettek itt. A szabályozásnak a foka e, valóban jó kérdés. Ezt nem az oldalak vagy a cikkek számával kellene e, mér, alapján kellene mérni, hanem e, azzal, hogy ez egy valóban egy alapvető szöveg. De valóban lehet még rajta egyszerűsíteni. A definíciókat illetően szeretnék rámutatni, hogy ez nem csak a kettes cikkben van meghatározás, hanem más cikkekben is, tehát hogy mi a nem koncesziós szerződés szarapról. Tehát ez itt a tagállamok számára fontos. Az állami-állami együttműködéssel kapcsolatban ez a, ugyanaz a keret, mint a közbeszerzésnek a reformja. Itt a bíróság száz százalékosan világosát tetti, hogy ha nem százszázalékosan vesznek részt, akkor ez nem állami-állami együttműködés. A közbeszerzés reformja sokkal nagyobb gyokalmasságot biztosít a konkrét ágazatokat illetően egy példát szeretnék hozni, ez pedig a vízszolgáltatásnak az ágazata. Ezeket az ágazatokat a különböző szolgáltatási módok, szerkezetek alapján kellene megvizsgálni. Tehát nem a vízről vagy az energiáról kell beszélni, hanem arról a konkrét struktúráról. Aztán a bíróságnak az ítéletei azok konkrét szolgáltatásokkal vonatkoznak. Az ítélkezési gyakorlat ugyanakkor ellentmondó, tehát e-, ezzel kapcsolatban is több tájékoztatásra van szükség. Elnök, köszönöm szépen. Ez egy nagyon fontos, megnyitó vita volt, de nagyon telik az idő. Talán Zsüven kollégától egy rövid összefoglalást azért mégis várhatunk. Köszönöm szépen, elnök úr. Két percben nem tudok mindegyik hozzászólásra re- reflektálni, de annyit mondanék, hogy szükség van-e erre a jogszabályra. Mindenki azt mondta, hogy a meghatározásokkal kapcsolatban nem értenek egyet. Ez már is jogossá teszi, hogy egy új szövegen gondolkodjunk. Ez az első megjegyzésem. Második. Amikor én önökkel beszélek, akkor, amikor azt mondjuk, hogy nem ilyen szöveget akarunk, akkor sokszor politikai érdekek szólalnak meg. Szerintem a bizottságnak a szövege túlzottan bonyolult. A célkitűzés jó, annak ellenére, amit néhányan mondtak itt, hogy közös meghatározás kell, és átláthatóság kell. Európában és a nemzeti parlamentekben mind elhangzott, hogy ez a szöveg túl bonyolult, és fontos, hogy egy olyan szöveget javasoljunk, amely a jelenlegi szöveghez képest sokkal egyszerűbb, koncentrál a meghatározásokra, az alkalmazási területre, a kritériumokra, és mindezt könnyedén teszi. És és a területi közösségnek a választási lehetőséget is meg kell hagyni. Egy kolléga szólt arról, hogy vigyázzunk, hogy ne kavarjunk bele a tagállamok jogi rendszerébe. Épp ezért feltettem magamnak a kérdést, hogy talán ne a koncesziót koncesziós szót használjuk, hanem egy más jogi kifejezést azért, hogy a tagállamokban folytathassák a koncesziókat, és mi pedig új módokon indulhassunk el. Köszönöm szépen mindenkinek, megpróbálunk jól működő, könnyű szöveget összeállítani. Köszönöm szépen, elnök úr! Sajnos nem kapcsolta be az elnök a mikrofonját. Elnézést. Köszönjük szépen Zsüven úr, és mindenki másnak is, aki részt vett ebben a vitában. Azt hiszem, hogy Zsüven úr jó vonalon indult el, de azért még beszélni kell arról, hogy van-e szükség külső szakértői segítségre is. Március 21-én lesz egy meghallgatás, és reméljük, hogy ez világosságot gyújt némely agyakban. Aztán április 25-én küldi el a szöveget fordításra, és májusban vizsgáljuk meg, a, és júniusban van a módisítók határideje, és aztán majd utána fogunk szavazni róla. Köszönöm szépen! Mit csinálunk a azokkal a javasolatokkal, amelyek kapcsolatosak az Európa Parlament által rendelt hatástanulmányokkal, mert ez az ütemezés is befolyásolja. Ezt Zsüven úrnak meg kell beszélni mindannyiunkkal külön-külön. És hogyha e, drámaian megváltoztatott javaslata lesz, akkor nyilván azzal kapcsolatos is kell külső tanács. Tehát akkor most az árnyék jelentéstevőkkel folyik majd a vita. Persze a hatástanulmány ezzel párhuzamosan is folyhat. Nagyon örülök annak, hogy van egy hatástanulmányal foglalkozó egység, és felhasználjuk a gondolataikat. Elnök úr, a kiegészítő hatástanulmányjal kapcsolatban Ez lehet, hogy csak jó gondolatnak tűnik, eh, akkor lesz csak hasznos ez a hatástanulmány, és pontosan azokra a kérdésekre ad választ, amiket eh, feltettünk. Jó, hát ezt majd az árnyék jelentéstevőkkel kell eh, megvitatni. Jó, nyilvánvalóan, a, mivel a mi javaslatunk gyökeresen más, mint a bizottságé, mert hogyha ugyanaz lenne, mint a bizottságé, akkor nem kellett volna ennyi időt tölteni az ezzel. Nos, Engel úr, ön is a közbeszerzéssel, az ön jelentését is el kell most kezdeni a közbeszerzési után önnek megadom a szót most, és hogyha lesz idő rá, akkor majd egy első körben vitatkozunk is róla. Mindenesetre most el kell indítanunk ezt a kérdést is, rendben? Mivel most én még saját magamat sem értem, én megvárnám, hogy mindenki eldönti, hogy megye vagy nem. Kérem, hogy az összes lelkes közbeszerzési szakértőnk távozzék minél halkabban. És mielőtt megkezdjük, Campos úr van itt, az árnyék, árnyék jelentéstevő Mendez úr nevében, Kreutzmann, zöldek nincsenek, De Jong úr sincs. Mindössze két árnyék jelentéstevővel kell megbirkoznia de minden esetre nagyon jó oka lehet az ön frakciójának, hogy nem képviselteti magát, mondja Engel úr. Let's go. Um. um, to have your conversations outside, please. Mr. Chairman, I'll try to... Igyekszem minél rövidebbre fogni tekintettel a szűkös időre. Gondolom, hogy aki elolvasta az anyagomat, látta, hogy én eléggé szabadon kezeltem ezt a témát, amiről úgy gondolom, hogy sok mindenkit foglalkoztat a belső piac kiteljesedése szempontjából. És most nem kívánom a bizottság javaslatának szövegét végig elemezni, pusztán néhány általam felvázolt szempontot említetnék öt pontban, és röviden ismertetném, hogy az ECON szakbizottság mit végzett. Az egyik legfontosabb eleme a javaslatnak a bizottságtól hogy az Európai Unió teljes területére kell, hogy érvényesüljön, mert egyébként irreleváns lenne az egységes belső piac szempontjából, az EU költségvetése szempontjából, és akkor szerintem sincs semmi értelme. Tehát az első dolog, amit, amiről meg kell bizonyosodnunk, hogy ez a teljes EU-ra vonatkozzon. Itt egy európai jogszabályról van szó, és nem az euró övezetre vonatkozó jogszabályról. A második dolog nyilvánvaló, hogy itt most egy új költségvetési eszközről van szó, ami plusz forrás lenne az Európai Unió költségvetésében, nem azért, hogy itt pusztán plusz pénzek szülessenek, hanem hogy gazdasági vagy pénzügyi válság esetén legyen mihez nyúlni. Tehát ez is szerepel a javaslatban, és ezért gondoljuk úgy, hogy gyorsabban kellene bevezetni ezt, mint ahogy a bizottság tervezi, mert ha még további két évet vesztegetünk, akkor nem fogja teljesíteni azt a célját, amit most szándékozunk. Ami pedig a kulcsokat illeti, mi láthatják, hogy azt javasoljuk, hogy fordítsuk meg ezeket. Amit sokan nem értenek, számomra ez észszerű, mégpedig több ok miatt. Vannak olyan pénzügyi tranzakciók, amelyek hasznosak az egységes piac szempontjából, mások viszont nem. És az Európai Unió pénzügyi központjaiban folynak olyan speciális pénzügyi tranzakciók, amelyeket védenünk kell, másokat viszont nem. Tehát az egész befektetési alapágazat, ami rengeteg hasznos célt szolgál, a növekedés serkenti egész Európában, valamint a nyugdíj alapok területe szerintem kevésbé adóztatandó, mint más, ennél nyerességesebb típusú tranzakciók, amelyek egyébként is törekszenek az adó elkerülésére. Tehát itt őket kevésbé kéne bármiféle védelemben részesíteni, mármint az utóbbiakat. Ami pedig a jogi, ö, jogi aktust illeti, szerintem a harmonizációs célt inkább egy irányelv töltené be, annak a lenne szerepe. És azt is meg kéne vigyál, vizsgálni, hogy az eddig érvényben lévő irányelv mennyiben teljesítette a harmonizációs célt, és nem, meg kéne azt is vizsgálni, hogy nem kéne egy inkább a jövőben egy rendeletet alkotni. Az ECON szakbizottság előtt is van egy szöveg. Nyilvánvalóan nem vártam tőlük semmi extrát, hiszen az ő fantázia dússáguk korlátozott, vagy a kreativitásuk korlátozott, itt a legfontosabb kérdés, amit vitatnak, hogy a területi hatály az egész EU-ra kiterjedjen. Minden esetre szerintem az nem lenne helyes, hogyha csak az euróövezetre vonatkozna, mert ez így nem jó. Az Econ, és ezt teljesen tette, azt is végig gondolta, itt most nem csak a belső piaci szempontról van szó, igyekeznének kiterjeszteni az EU, illetve az irányelv hatáját az EU-ban székhelyel rendelkező jogi személyekre. És ez annál inkább indokolt, tekintettel a földrajzi hatályra. Köszönöm szépen. Hát remélem, hogy az, ennek a szakbizottságnak a kreativitása sokkal magasabb fokú lesz, mint az Ekonnak. Köszönöm szépen a bemutatkozást. Először Antonio Corrida Campushoz szól hozzá. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm. Először Engels úrnak köszönöm az nagyon kiváló szövegkidolgozását. Köszönöm szépen a megjegyzéseit is. Köszönöm szépen, tehát a nagyon jó megjegyzéseit is. Egyetértek néhány innovatív javaslatával is, nem mindegyikkel, de hát ilyen az élet. Az nyugdíjalapokkal illetve a befektetési alapokkal kapcsolatos javaslatáról. az általános, vagy a normális ráta tizedét e, említít meg. Nem tudom, hogy mit érünk el ezzel a kivétellel, illetve a többi kivételekkel hogy való, valóban meg, meg lehet, el lehet gondolni, hogy ezeket a kiskapukat akkor is az emberek kihasználják, és kreatív pénzügyi megoldásokat fognak találni. E, esetleg egy költségelemzést is kellene itt végezni. Nem biztos, hogy megéri ezeknek a kivételeknek a követelése. Aztán a derivatíva kereskedéssel kapcsolatban is tett javaslatot, amely 0,01%-ról megemeli a a százalékos arányt. Nem tudom, hogy ezt így ennyire önkényesen meg kellene tennünk. Most a következtetéseket illetően egyetértek abban, hogy annak nincs értelme ugyanazt a rátát alkalmazni a derivatívákra, a tranzakciós területen, a, a, legalábbis az egyszerűbb termékeket illetően ott azok tényleg megszolgálnak egy alacsonyabb rátát. Te egyetértek abban is, hogy 2013-ban lépjen érvénybe ez a rendelkezés, és abban is egyetértek, hogy inkább a rendeleti formát kellene előnybe részesítenünk az irányelv helyett. Egyetértek a harmonizáció javaslatában is, kellene egy közös eh, eljárás, és Angel úr módosításaival ezért egyetértek ezen a ponton is. A nemzetközi, nemzetközi pénzügyi tranzakciókból származó bevételek ügyében, és abban, hogy ezek mennyire fontosak az Európai Uniós költségvetésnek. Ebben is egyetértek, de ennek különböző megoldási módozatai lehetnek minden esetre nyitottaknak kell lennünk a vita során, ezekről a pontokról is beszélni kell, és ezt a több éves pénzügyi keretről folytatott vitába is be kell foglalni ezeket a vitapontokat. Engel úrnak igaza van, e, kreatívaknak kell lennünk, innovatív módon kell gondolkodnunk, és én is, én magam is be fogok majd nyújtani néhány módosítót. Krajcman úr! Vielen Dank! Köszönöm szépen. Megtanultam, hogy a tranzakciós adók 75%-a körülbelül Nagy-Britanniából származik, tehát hogyha a Nagy-Britannia nem, egyet, nem ért majd egyet ezzel, akkor nyilván az egyik egésznek nem lesz értelme. Nagy-Britannia mindig együttműködik, amikor eh, iparról van szó, és amikor támogatjuk a bankokat, meg az ipar, de hogyha valamit el akar vonni az országtól az ember, akkor mindjárt nemet mondanak. Ezen az első megjegyzésem. Másik pont, a tranzakciós adót az ügyfelek fogják kifizetni. Tehát ez nem más, mint egy olyan adó, amelyet most a vevőre fogunk, az ügyfélre fogjuk ráterhelni tehát a számítógépes kereskedést akarjuk most itt megcélozni, és e, de, de akkor mi van, amikor ezek a, ezek a komputerek Szingapúrral vannak kapcsolatban? Tehát valószínűleg nem is fogjuk tudni elérni nem, nem fogjuk tudni azokat megadóztatni, akiket valóban meg, akar, meg akarunk adóztatni mert ugye ezeket a pénzeket folyton át helyezgetik ide-oda. A német liberálisok ötlete nem rossz, hiszen most azt akarjuk, hogy Európában egyenlő esélyeket teremtsünk, és szeretnénk, hogyha a bankok ehhez hozzájárulnának. Manders kollégám azt írja, hogy át kell gondolnunk, hogy vajon kellene egy hatástanulmányt kérni a bizottságtól, mielőtt tovább megyünk tovább tárgyalunk erről, meg kellene várni a hatástanulmány eredményeit. És akkor látjuk, hogy mit szeretnénk, és ugye, mint liberálisok szeretnénk azt, hogyha a válság okozói hozzájárulnának most a válság megoldásához, illetve a válság hatásának, enyhítéséhez. Meg kell kérdezni azt, hogy az államok, minden, minden tagállam egyetérte ebben. Ez nem természetesen egy populista intézkedés, egy nagyon népszerű intézkedés lenne, és, csak, de csak akkor észszerű, hogyha mindenki részt vesz benne. Én tehát nem akarom úgy, úgy gondolom, hogyha az eszközök 75%-a Nagy-Britanniából származna, és hogyha ők nem egyeznek ebbe bele, akkor semmiféle értelme nem lenne ennek az intézkedésnek. Tehát át kell gondolni először is azt, hogy a további államok hajlandók-e majd ezt bevezetni, hogy meg lesz-e az egyenlő elbánás, hogy Nagy-Britannia hajlandó-e hozzájárulni ehhez de egyébként is szkeptikus vagyok azt illetően, hogy vajon elérjük-e a kitűzött céljainkat ezzel az egész tranzakciós adóval. Elnök, köszönöm szépen. Sajnos a bizottságnak már nem tudjuk megadni a szót, mert kénytelenek vagyunk bezárni az ülést. Engel, e, e, Frank esetleg a záró, zárásképpen mit akarsz mondani? E, nincsen semmiféle ö, tartalmas zárószóra szükség. Krajcman úrnak azért azt elmondanám, hogy csak azt tudjuk elemezni, amiről van adatunk. Van persze egy sor alternatíva, de azokat nem ismerjük. Ezért csak arról tudunk írni, és csak azzal tudunk foglalkozni, amiről már tudunk. Én várom, hogy majd a módosítók milyenek lesznek, és akkor majd megint alaposan át tudjuk vizsgálni a kérdést. Elnök, köszönöm szépen. Március 1 ig kell benyújtani a módosítókat, ez holnap van, holnap délig, úgyhogy túl sok idő nincs. Természetesen arra is lehetőség van, hogy az egészet elutasít, Csúk, eh, Krajcman úr és magam talán ezt is javasolnám. Minden esetre szakbizottságban március 20-án eh, lesz a szavazás, és eh, hát várjuk majd a meghallgatást is, illetve az előrelépést. Én biztos vagyok benne, hogy a Nagy-Britannia el fogja utasítani ezt, és mivel az tagállamok hatáskörébe tartozik az adózás, úgyhogy nagyon-nagyon halvány lehetőségét látom annak, hogy ez az ügy bármiféleképpen előrelépjen. Mindenkit kérek arra, hogy három órára pontosan visszaérjen, mivel akkor az alternatív online vitarendezésről tartott meghallgatást fogjuk elkezdeni. Köszönöm.